Gut. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, akkor folytatom az ülést. Ma reggel volt egy zárt ülésünk, Úgyhogy most térnék rá az elnök közleményeire. Figyelembe véve az átláthatóságot, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférést jogát. Volt egy kezdeményezés a bizottság részéről, és mi is nagy szerepet játszottunk ebben, megegyeztünk abban, hogy ha bizalmas dokumentumokról beszélünk, akkor elektronikus formában minden kolléga ezekhez hozzáférhet. Két-három hét múlva ezek a Restricted Document címszó alatt szereplő bizalmas dokumentumok hozzáférhetőek lesznek. A parlament olvasó termében, avagy a bizottság épületében annak érte, érdekében, hogy a TTIP tárgyalásokat nyomon tudják követni. Ha további fejlemények következnek be, akkor majd tájékoztatom az önöket ezekről. Hölgyeim és uraim, térjünk át a hetes napi rendi pontra. Nagyon örülök annak, hogy az EU ügyekért felelős államtitkárasszony, Kalina Lukasevicsia asszony itt van velünk a lett elnökség képviseletében, és meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen! Lange úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és a lehetsoros elnökség prioritásait ismertethetem. a nemzetközi kereskedelmi politikával kapcsolatban. Mielőtt a prioritásokat ismertetném, hagyd mondjak köszönetet az olasz soros elnökségnek és a parlamentnek, hogy megkönnyítették a stafétabot átvételét, és Mi úgy gondoljuk, hogy meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, hogy fokozzuk az Európai Uniós munkát, és képviseljük az állampolgárok érdekeit. A prioritásokat illetően fontos, hogy tudjuk, hogy egyértelműek a célkitűzések, a TRIO programban, a stratégiai napi tervben és a Juncker programban, ezek már láthatók. Ezeket üdvözölt a parlament. Ezen kívül mi most a gyakorlatban is meg akarjuk ezt valósítani. Három prioritás témakörünk van. Versenyképes, digitális és elkötelezett Európa. Nyílt és igazságos külkereskedelem elősegítheti ezt a munkánkat, hogy versenyképesek és proaktívabbak legyünk. Ez nagyon fontos a gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez. A nyílt piacok, a kereskedelem, beruházás elengedhetetlen a növekedéshez, és ahhoz, hogy teljes gazdasági fellendülés jön létre az EU-ban. Az elnökség megpróbál elérni ezeket a célokat úgy, hogy két és több oldalú egyezményeket kötünk, és jogalkotási munkát folytatunk a tanácsban. Először szabályalapú több oldalú kereskedelmi rendszert támogatunk. Az idén a WTO 20. évfordulóját ünnepeljük, és a lett soros elnökség folytatni akarja a WTO munkáját. Nagyon fontos számunkra az USA és India között kötetett Delhi csomagot, amely a Bali utáni ö, időszakra rányomja a bélyegét. A több oldalú kereskedelmi rendszereket illetően az elnökség támogatja a Doha fejlesztési célokat is. Célunk a kereskedelmi könnyítési egyezmény megvalósítása és más bali egyezmények végrehajtatása. Annak érdekében, hogy szélesítsük a rendszert, támogatjuk a VTO, Kazasztánnal, Afganisztánnal, Azerbajdzsánnal, Szerbiával és másokkal folytatott csatlakozás tárgyalásait és a 2015-ös miniszteri találkozót. Támogatjuk a kereskedelmi, környezetvédelmi célokat és az informális technológiákról született miniszteri egyezményt. A kétoldalú egyezményeket illetően a TTIP és a szabadkereskedelmi tárgyalások Japánnal és Vietnámmal nagyon fontosak a kereskedelm területén. A legfontosabb számunkra a transatlanti partnerségi szerződés. Reméljük a TTIP-vel kapcsolatban előrelépünk. Emlékeznek rá! Az Európai Tanács decemberben támogatására biztosította a TTIP-et. Obama elnök a kongresszushoz fordult, hogy a TTIP és a csendes óceáni kereskedelmi kapcsolatokat is támogassák. Az egyezmény mindkét oldalának támogatása jó lehetőséget nyújt a tárgyalások folytatására. A TTIP nem csak több mint 100 milliárd eurós bevételt jelent az európai gazdaságnak, hanem geopolitikai előnyöket is, figyelembe véve nemzetközi helyzetet. Együttműködünk a tagállamokkal és, egyez, és intézetekkel az átláthatóság érdekében, és tájékoztatjuk önöket a bizottság a nagyobb átláthatóságot biztosítani kívánja a TTIP tárgyásokon, ezt üdvözöljük. Malmström asszonynak köszönetet szeretnénk mondani, hogy elérhetővé tette az állampolgárok számára a TTIP egyezményeket. Ez fontos a jobb kommunikáció számára és a jövőbeni szerződések számára fontos megemlíteni, hogy a tanács korábban megegyezett, hogy a TTIP mandátumot közé teszi. Ismertetnünk kell az érintettekkel és állampolgárokkal, hogy mi a haszna ennek az egyezménynek. A bizottság és a parlament sokat tesz annak érdekében, hogy a TTIP-et ismertesse. A kommunikációt bizonyos helyzetekre kell kielezni, így aztán nagyon fontos, hogy a nemzeti kormányok aktívak legyenek az információ terítésben. Ami a vitarendezés illeti, az egyezménynek ez a legérzékenyebb része, és üdvözöljük a bizottság, hogy közétett a közkonzultáció eredményét, és várjuk az eredményeket. A parlament részt vesz majd ebben a vitában. A tanács a beruházások védelmét is szem előtt tartja. Valóban nagyon fontos az EU beruházások védelme egész az egész világon. A transatlanti partnereinket, illetve Kanada is fontos partner. A velük kötött egyezmény is nagyon fontos, új piaci hozzáférést biztosíthat európai vállalkozások számára, erre nagyon szükség van mostanában. A CETA és a fennálló aggodalmak még válaszokat kaphatnak. Még van néhány terület, ahol szeretnénk előrelépni. Például Japánnal a kétoldalú tárgyalások. A japán piac megnyitás az európai kereskedelem előtt nagy nyereséget hozhat az európai gazdaság számára. A vietnámi tárgyalások lezárása jó üzenet, hogy az azán országokkal tartani akarjuk a kapcsolatot. Ország specifikusak ezek az egyezmények, de a vietnámi egyezmény nagyon jó a referencia pont lenne más azán országok számára is. Így aztán nagyon fontos, hogy megfelelő normákat teremtsünk az Európa számára előnyös szerződésekre. Ezen kívül a kereskedelmi lehetőségek a határainknál, a keleti partnerség kérdése, a szabadkereskedelmi egyezmények Moldáviával és Grúziával, persze már folynak a tárgyalások. De biztosítanunk kell, hogy az adott országokban a reformok folyanak, és hogy mindkét ország lássa előnyét az EU-val folytatott kereskedelemnek. Sürgős reformokra van szükség Ukrajnában is. Nem csak, hogy tárgyalni kell, azért, mert harmadik országok részéről nyomás nehezedik ránk, de fontos, hogy a Szebesz kereskedelmi egyezmény életbe is lépjen szeretnénk köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy felgyorsította az eljárást az autonóm kereskedelmi intézkedéseket, illetően Ukrajna és Moldávia számára. A döntés alapján mindkét ország kormánya élhetett ezzel a lehetőséggel. A jogalkotási munkát illetően A soros elnökség a hatékonyságot fokozni kívánja és teljesíteni. Először egy uniós rendszert akarunk kiépíteni az importőrök, olyan importőrök számára, akik ásványokat importálnak konfliktus régiókból, hogy ön tanúsítványokkal láthassák el ezeket az ásványokat, amelyeket a magas kockázatú területekről importálnak. A tanács megvizsgálja ezt a javaslatot, és jelezte, hogy támogatja azt, hogy önkéntes önminősítési rendszert állíthasson föl. Az ólom és az arany részére. Folytatjuk a technikai tárgyalásokat a tanásban ezt a témát illetően. A második prioritásunk bizonyos árucikek kereskedemére vonatkozó megállapodások módosítására vonatkozik, amely olyan cikkek kereskedelmi tiltja, amely káros lehet egészségre vagy biztonságra. Technikai tárgyalásokat folytatunk a módosításokról a tanácsban. Az a cél, hogy a két jogalkotási dossziét illetően tárgyalhassunk a parlamenttel. Szeretnénk meghallgatni a parlament véleményét, és egy olyan eredményt szeretnénk látni, ami előnyös mindenki számára. Ami a kereskedelmi védelmi eszközöket illeti. Tudjuk, hogy a tagállamok megosztottak a kisebb vámokat illetően, de a bizottság javaslatát jónak tartjuk. A lett elnökség a tanács munkaprogramjába beveszi a nemzetközi közbeszerzési eszközöket. Elnök úr, tisztelt képviselők, mi úgy gondoljuk, hogy támogathatja a kereskedelem a munkahelyteremtést, a, egyfőre eső jóléti mérőket és a gazdaságot. Nagyra törőek a kihívások, és én szívesen együttműködök önökkel a következő hat hónapban, és a mai vitát is várom. Köszönöm. Thanks a lot. Uh, very... Nagyon szépen köszönjük, nagyon világos volt ez az üzenet az elnökség prioritásairól. Először is a frakciók kapnak most szót, a frakciók képviselői. Daniel Kaspari az EPP nevében jössz először. Köszönjük szépen ezt a rövid, de nagyon érdekes uh, előadást. Három kérdésem lenne, és akkor az nyelvemen teszem meg. Az alapvető, emberi, az alapvető európai kérdésekért önök a felelősek ezen a területen, úgyhogy a témákat illetően, ami a kereskedelemmel kapcsolatosak, de talán másokat is érdekelnek. Először is az múltkori elnökség során gyakran tapasztaltuk azt, hogy az Európai Bizottság javaslatokat tesz, a parlamenthez jönnek el, lezárjuk az első olvasatot, és aztán semmi se történik a tanácsban. A Made in jogtervezet az egyik ilyen téma, aztán a kereskedelmi védelmi jogszabályok, a piaci hozzáférés az úgynevezett IPI eszköz, minden dokumentum elfeküdt az Európai Tanácsban, és egész egyszerűen nem haladunk előre. Ön lát-e arra esélyt, hogy kicsit hogyan mozgathatnák meg a tanácsot, hogy lépjenek? Mert a tanácsban többségi döntést kell hozni, ezt mondja a Lisszaboni szerződés. Segítene nekünk? hogyha a tanács semmit sem tesz, akkor kilépjenek ebből a helyzetből. A másik kérdés. Bizonyos kereskedelmi egyezményeket, tárgyásokat le akarunk zárni. Csak az a baj, hogy a tárgyalások vége és a között, hogy gyakorlatban működnek a fordítások, az adminisztratív munka, másfél-két év telik el a két időpont között a tárgyalások lezárása és az egyezmény lépése között. Lát rá lehetőséget, hogy fokozzák például a tolmácskapacitást, a jogi szolgálat munkáját felgyorsítsák, de nagyon gyakran megtörténik, hogy elfogadunk egy egyezményt, aláírunk, és aztán az egész kudarcot val, mert lelassulunk. Van -e esély ennek változtatására a harmadik, itt a parlamentben az úgynevezett vegyes egyezményeket illetően azt szeretnénk, hogy például a szingapúri egyezményt illetően a bíróság hagy tisztázza a helyzetet. Ön szerint a tanács kész arra, hogy a vegyes egyezményeket illetően lépjenek? Nem lenne jobb, hogyha az egyezmények egyszerűen csak a kereskedelmi részre térnének ki? Ha európai kereskedelemről van szó, akkor legyen kereskedem. Ne próbálja már meg egyfolytában a tanács, hogy vegyes egyezményeket akarnak, és más befolyási utakat keresnek, nem csak kereskedelem területén Európán kívülre. Szerintem ez mond a mi céljainknak. Tehát a tanács megmozgatása, a ratifikálás, illetve az egyezmények életbe léptetése, és aztán a vegyes egyezmények. Elnök David. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az átfogó bemutatást az elkövetkezendő hat hónap kereskedelmi politikáját illetően. A multilaterális, tehát többoldalú kereskedelmi kapcsolatok kérdése felveti a multilaterizmus jelentőségét, és a különböző csomagokat megfelelőképpen kell létrehozni. Az átláthatóságot illetően nagy előrelepéseket tettünk a trips kapcsolatban és a dokumentumokkal kapcsolatban. E, és hogy látja az elkövetkezendő három e, kereskedelmi megállapodás sorsát. Nem látok okot, amiért e, ezek ne sikerülhetnének. És van egy fontos dokumentum, a, ez pedig a, a szolgáltatásokkal kapcsolatos, a szolgáltatások szabadkereskedelmi egyezményével kapcsolatos a két oldalon megállapodásokat illetően a Vietnámmal és Japánnal kötött megállapodások nagyon fontosak, és jelentős előrelépéseket tennénk, akkor az kívánó lenne az önök soros elnöksége ideje alatt. Nagyon fontos, hogy ezeket a megállapodásokat megkössük, de úgy tűnik, hogy volt egy olyan időszak a kereskedelmi politikát illetően, amikor ezek nem sikerültek. Szingapurral kezdve tudom, hogy ezt a kérdést többször felvetettük a bizottsággal, de nem volt ennek eredménye. A szingapúri kereskedelmi egyezményt az egy egyedülálló csomagként tárgyalták, és és a különböző, tehát a szolgáltatási és beruházási csomagokat próbálták összekapcsolni, hogyha az egyikkel sikerül megállapodás, akkor a másikkal mi történjen, de az áru és szolgáltatási megállapodás a parlamentben nagy többséget kapott, és sikerült a kereskedelmi megállapodás köszönhetően a parlament munkájának. Hogyha a szolgáltatások és beruházások illetén, területén és sor kerülne erre, annak nehezebb sorsa lenne a parlamentnek, tehát épp parlamentben. Tehát épp ezért fontos lenne, hogy ezeket külön válasszuk. Kanadávat illetően hasonló módon Értem, hogy Kanada ezt egy csomagként szeretné tárgyalni, de hogy látja, hogy meg lehetne újra nyitni ezeket a tárgyalásokat? Ugyanis jó lenne, hogyha javítani lehetne ezen a megállapodáson. Végül pedig a titert illetően a bizottság saját bevallása szerint is egy eléggé nehéz kérdés, úgy toxikusnak nevezték. A frakciók legnagyobb része úgy látta, hogy ha egy jó megállapodás sikerülne megkötni, az több munkahelyet teremtene. De nagy gond, agályok vannak az ISDS-szel kapcsolatban, a közszolgáltatásokat illetően, tehát a befektető állam vitarendezési mechanizmusát illetően, és úgy tűnik, hogy a TITA támogatások, tárgyalásoknak a támogatása sokkal jobban növelkedne, hogyha nem sikerülne jobban figyelembe venni ezeket a nagyon kemény kérdéseket. Elnök, nagyon szépen köszönjük, Emma. Uh, uh, Köszönöm szépen meglehetősen kényes időpontban vették át az elnökséget politikai szempontból legalábbis, és természetesen a kereskedelem témája rendszeresen előkerül a gazdaság fellendítés szempontjából, illetve geopolitikai eszközként. Azt szeretném tudni, hogy önök ezt az elkövetkezendő hat hónapban hogyan kívánják érvényesíteni. A több kereskedelem előnyét a kereskedelemből származó bevételek előnyét hogyan tudjuk felhasználni a gazdasági fellendülés szempontjából és az EU 2020-as stratégia összefüggésében, ami pedig a TTIP-et illeti. Természetesen én magam is nagyon ambiciózus, átfogó megállapodást szeretnék látni, jó lenne, hogyha haladnánk a lehető leggyorsabban ezekkel a tárgyalásokkal. Azonban mindig megakadunk az ISDS zsákutcájában. Szeretném tudni, hogy az elkövetkezendő hat hónapban milyen lépéseket tesznek azért, hogy előre lépjenek a TTIP-vel kapcsolatban, és hogy ezt a területet megoldják. Milyen ütemtervet terveznek realista módon, hogyan gondolják megoldani, mikor gondolják lezárni ezt a témát. Köszönöm. Helmut? Uh, thank you. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, illetve szeretném megköszönni a lett elnökség képviselőjének ezt a tájékoztatást. Három megjegyzésem lenne. Először is ön említette a két oldalú kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos hozzá állásokat, illetve a TTIP témáját, Japán és Vietnám helyzetét. Ez azt jelenti, hogy önök vajon úgy gondolják, hogy a tárgyalási csomag már ott van-e az önök előtt, vagy de a civil társadalom, illetve a nagy közönség általánosságban bizonytal- növekvő bizonytalanságot mutat az megállapodás tartalmával kapcsolatban. Ami pedig az ISDS illeti, szeretném tudni, hogy önök a tanácsnál komolyan fognak-e foglalkozni a bizottság által adott hozzáállással kapcsolatban, ami a TTIP ISDS részét illeti, hiszen ennek az egyeztetésnek a lényege a SZITA megállapodásból került át az Európai Unióban ennek az eredménynek a felhasználását hogyan tudja a tanács ellenőrizni, hogyan tudunk ezekre az aggályokra reagálni, a közvélemény aggájaira, hiszen most a lett elnökség alatt csökkenő bizalmat mutat a lakosság Európai Unió szinten, illetve én magam Németországból jöttem, németországi szinten is ez tapasztalható, hogy egyre kevésbé bíznak az emberek az intézményekben. Hogyan tudjuk tehát rávenni az embereket arra, hogy részt vegyenek a társadalmunk fejlődésében? Mi a célja a lett elnökségnek ezzel kapcsolatban? Másodszorban pedig valószínűleg ön is figyelemmel kísérte az Európai Bíróság ítéletét az EU-Mauritius szerződéssel kapcsolatban. Azt az információt kaptuk, hogy a tanács kötelezettségét be kell tartsa, és bocsássa rendelkezésre a különböző nemzetközi tárgyalásokra vonatkozó mandátumát a parlamentnek. Ön lett elnökségként hajlandó-e arra, hogy bemutassa az Európai Parlamentnek, hogy a tanács milyen tárgyalási megbízásokkal rendelkezik, megbízatásokkal rendelkezik kereskedelmi tárgyalások során. Különböző kihívások állnak tehát a lett elnökség előtt, ez azt jelenti, és ön is elmondta a plenárison, hogy egységes megközelítést szeretnének, uniós megközelítést az Orosz Föderációval kapcsolatban. És tudva, hogy az elmúlt egy év során már megállapodtunk a mikrofinanszírozási támogatásban Ukrajna felé, most újra pedig azt kérjük Ukrajnától, hogy újabb másfél milliárd eurót nyújtsunk Ukrajna számára. Vajon tudják-e azt biztosítani, hogy az Európai Unió által nyújtott támogatás célzott, tehát azokra a struktúrákra fordítják ezeket a forrásokat, amelyekkel a folyamatban lévő válságot meg tudják oldani, vagy kezelni tudják, és ne tűnjön el ez a pénz mások zsebében. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Üdvözlöm, asszonyom! Köszönjük, hogy eljött hozzánk, és a soros elnökségnek sok sikert kívánok! Az Európai Bizottság az átláthatóság, a tárgyalások átláthatóságnak e, illetően tett lépéseket, legalábbis van erre kapcsolatban egy e, e, program, de az elfogadott stratégiát illetően az állampolgárok egyre nagyobb fenntartásokkal rendelkeznek. Ezzel kapcsolatban van kérdésem. Az első kérdésem az, hogy a tanács 16 hónappal a transatlanti szerződés után mit tett a tárgyalási mandátummal. Ezt hogyan tekintsük? Ez egy pozitív előrelépés a transatlanti tárgyalások területén, és most a tanács akárhányszor elfogad egy tárgyalási mandátumot a bizottságnak, akkor az európai polgárok számára ezt ismerté teszi el. Második kérdésem a az Európai Ombudsman az átláthatósággal kapcsolatos jelentésében világosan kifejtette, hogy ahhoz, hogy elfogadhassuk a dokumentumokhoz való hozzáférésekhez való korlátozást, az amerikai félnek a kérését nem tudjuk teljesíteni, mert ez nem felel meg az európai normáknak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy továbbra is létezik ez, tehát az európai parlamenti képviselők nem férhetnek hozzá ezekhez a dokumentumokhoz, és önök a soros elnökség időszaka alatt eh, rendelkeznek-e, betekintést eh, kapnak eh, ezekbe a dokumentumoknak az ön minisztere vagy az ön irodája betekinthet-e ezekbe. Vagy pedig az amerikai követséghez kell fordulniuk, hogyha be akarnak tekinteni ezekbe a dokumentumokba. Harmadik kérdés. Nagyon sok olyan tagállam van, akik a nyilvános konzultációt szeretnének. Tehát, hogy nem tárgyalunk a az amerikaiokkal, amíg ez nincs. De 97%-ban nemet mondanak erre hogyan veszik figyelembe ezt a többségi véleményt, Nyilvánvalóan ezt akkor ki kell terjeszteni a, kanadai tárgyalásokra is, vagy pedig a tanács e, ugyanúgy válaszol, mint a bizottság, tehát hogy nem tudjuk, hogy mit lehetne itt tenni. Tehát a kérdésem az, hogy lesz-e kezdeményezése az önök elnökségnek ezzel kapcsolatban. Végül pedig ma egy olyan vitát folytatunk, hiszen azt mondta, hogy a transatlanti megállapodás az munkahelyeket fog teremteni. David Martin azt mondta, hogy sok frakció szerint is ez történik. Önök a soros elnökség alatt akarnak-e komoly tanulmányokat fejtetni ezzel kapcsolatban, hiszen én azt olvastam, hogy Európában 6000 munkahelyet szüntetne meg a transatlanti megállapodás. A Labour Nagy-Britanniában, vagy pedig a Zöldek Franciaországban is ezt mondják. Tehát lehetne-e most objektív adatokat kapni ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Köszönjük miniszter asszony, hogy ma csatlakozott hozzánk, hogy beszéljen a lett soros elnökség munkaprogramjából. Én az olasz soros elnökséggel kapcsolatban kritikus megjegyzéseket fogalmattam meg, remélem, hogy az önök elnöksége jobb lesz. És a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatban komoly elkötelezettséget vállalnak el, hiszen az olasz elnökség megvárta, míg a TTIP mandátumot megszüntették. A hivatalos csatornákon már láthatunk olyan dokumentumokat, mint például a, tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban, és az ISPS kérdésével kapcsolatban. De tulajdonképpen erre negatív választ kaptunk és a, ezért a lett elnökségnek biztosítani kell azt, hogy a TTIP-vel kapcsolatban befektető állam vitarendezési mechanizmus csak rossz emlékként fog előkerülni. Ezekkel kapcsolatban ugyanis kétségek vannak. Reméljük, hogy például a közbeszerzés kérdése, vagy a kereskedelmi védelem megfelelő hangsúlyt kap, hiszen a KKV-k számára ez az utóbbi kérdés nagyon fontos. Ugyanis a kereskedelmi védelmi kérdések nagyon fontosak egy import alapú gazdaság számára, és az EU ilyen és mert különben mindez dömpinget és tisztességtelen bánásmódot fog eredményezni. Tehát reméljük, hogy a termelőknek és a közvéleménynek az érdekeit megvédik. Minden esetre önöknek sok sikert kívánok. Még kéten, ketten kértek szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném szeretnék gratulálni. Ugyanakkor együttérzésemről is biztosítom önöket. A nemzetközi kereskedelem ugyanis nagyon fontos része a nemzetközi politikának, a külpolitikának és a geopolitikának. Önöket arra ösztönézném, hogy spekuláljon egy kicsit, hogy mik lesznek a mellékhatásai különösen bizonyos megállapodások hogyan fogják befolyásolni a geopolitikát, a regionális politikáját, hogyha, politikát, hogyha ezeket megkötik, vagy ha nem kötik meg őket. Nagyon sok, tudom, hogy az ISDS-szel kapcsolatban sok pengeváltás történt, például az USA-val eh, már volt egy kereskedelmi megállapodás, amelyben benne volt az ISDS. Akkor Lettország nem, egy gaz, nem volt gazdag ország, ugyanakkor eh, a beruházásokat illetően nagyon vonzó ország volt. Kérem szépen, beszéljen arról, hogy az utóbbi húsz évben az önök országa mennyit szenvedett az ISDS miatt és azt is le, jó lenne látni, hogy van-e veszélye ennek a kereskedelmi megállapodási részletnek. Ezen kívül ösztönözném önöket arra, hogy más kereskedelmi megállapodások során, amelyeket más országokkal kötnek, foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. Mert a világ figyelemmel kíséri az, hogy önök mit tesznek, hiszen a Mexikóval kapcsolatos kereskedelmi megállapodás már a bizottságnál van, tehát itt az alkalom, hogy ezekről a tárgyalásokról nagyobb nyilvánosság előtt tárgyaljanak, nem csak azért, hogy a sztereotípiákartól megszabaduljanak, hanem azért is, mert ez nagy érdeklődésre tartana számot a többi országban. Köszönjük szépen az előadását! A nemzetközi kereskedés kérdése fontos lesz a soros elnökség ideje során, és azon túl is. Az első megjegyzésem az, hogy amikor elkezdte az előadását, akkor azt mondta, a nyitott kereskedelem témájának a támogatását hiszen szeretnék, hogyha munkahelyek teremtődnének, jólét megvalósulna. De ugyanakkor ezt a tényt nem erősítik meg bizonyos források, és van egy fórum, amely a globalizációval kapcsolatban úgy látja, hogy vannak olyan olyan ágazat, mint például a gyógyszereknek a területe, amely a nyitott kereskedelem eredményeként tönkre mennek. Ugyanis ez a szabad kereskedelem nem védi meg őket és most európai szinten az összes iparágat ennek, ennek kiteszik. Tehát e, a tisztességes kereskedelmen kellene inkább gondolkodni, mint a szabad kereskedelemen. A tisztességtelen keres, tisztességes kereskedelem ugyanakkor e, megvédeni a fogyasztókat, és ugyanakkor olyan e, normákat is létrehozna a nemzetközi szinten, amelyek magasabb szinten vannak, mint a jelen, jelenlegiek itt nem csak a TTIP-ről van szó, hanem általánosságban át kellene tekinteni a kereskedelmi kapcsolatok kérdését. A második a kérdésem az ISDS-szel kapcsolatban és a konzultációval kapcsolatban. 97%-a azoknak, akik válaszoltak erre a kérdésre, erre a kérdévre, szkepticizmusokat fogalmazták meg a befektető állam vitarendezési mechanizmussal kapcsolatban. Tehát felmerül a kérdés, hogy a soros elnökség hivatali ideje alatt figyelembe veszik ezt, ezt a 97%-ot, tehát a válaszok 97%-a negatív volt az ISDS-szel kapcsolatban. A harmadik kérdésem szintén az ISDS-szel kapcsolatban. Hogyha az állampolgárok azt mondják, hogy az ISDS SDS-szel kapcsolatban ezt a választ kapta, akkor a szétával kapcsolatban is ezt fogja kapni, tehát az Kanada-EU szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban. Tehát nem hiszem, hogy az ISDS az csak egy részlet, hanem nagyon fontos részlet. A bizottságnak van egy kezdeményezése, és a tanács is foglalkozott vele, és mi a parlamentben is foglalkozunk vele. Tehát a hatékonyság kérdése. Vannak olyanok, akik a vállalkozások hatékenységéről beszélnek de a, inkább a származási országokkal kapcsolatban merül fel ez a hatékonyság. Tehát az önök, önök a konfliktus zónákban akarnak-e olyan jogi szabályokat, amely mindegyik szereplőre vonatkozik. Köszönöm szépen. Én a TISA kérdésével szeretnék foglalkozni, a szolgáltatások szabadkereskedelmi egyezményével. Reding asszony a jelentéstevője ennek a kérdésnek, és a múlt héten Strasbourgban beszélt már azokról az elemekről, amelyeknek benne kellene lenni a TISA-ban, és melyeknek nem kellene. Ön a prioritások között említette ezt a kérdést tehát az átláthatóság kérdés területén szeretném tudni, hogy a tizával kapcsolatban milyen tárgyalási mandátokra gondolnak, és a tanácson belül meg fogják-e védeni az álláspontjukat. Köszönöm szépen. És nekem is lenne egy rövid kérdésem. Vagy lenne még egy rövid kérdés. Nagyon rövid leszek és elnézést kérek, hogy elkéstem. Ugyanakkor van egy terület, ahol úgy tűnik, hogy a TTIP-vel TTIP-vel kapcsolatban nagyon sok érdeklődés van. Az utóbbi fél évben két gazdasági partnerségi tárgyalást zárnak le, és megállapodást, és lesz, amelyek az emberi jogoknak és a fenntartható fejlődés fejezetei külön figyelmet kapnak. Szeretném, hogyha áttekintené ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés volt, várjuk a válaszát. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen sokféle kérdést, megjegyzést, aggályt fogalmaztak meg. Azt láthatjuk, hogy nagyon eltérőek a nézetek, akár itt a termen belül is, de van egy téma, amivel teljesen egyetértünk, tehát több átláthatóságra, nagyobb átláthatóságra, és a kommunikációra van szükség a polgárok viszonylatában. Először a TTIP-el szeretném kezdeni, a legtöbb képviselő ezzel kapcsolatban kérdezett. A kérdések nagyon sokfélék voltak, illetve a megjegyzések is, de körülbelül öt témát érintettek a ttip kapcsolatban, például az átláthatóság, az ISDS, munkahelyteremtés és növekedés, aztán a geopolitikai szerepe a megállapodásnak, illetve a nyilvános konzultáció, illetve a polgárok hozzáállása. Ami a befektetői vitarendezési eszközt illeti a ttip kapcsolatban, ezt a lehetőséget szeretném kihasználni arra, hogy megköszönjem a bizottságnak azt a jelentést, ami az ISDS-szel kapcsolatos nyilvános konzultáció eredményeit tartalmazza, ebben szerepelnek az érdekelt felek aggájai, főbb aggájai. Ezt a jelentést pedig felhasználjuk arra, hogy konkrétabb javaslatokat terjeszünk be, illetve terjeszem be a bizottság, konzultációt folytatva a parlamenttel, a tanácsal és a többi érdekelt féllel a következő lépésben. A jelentés azt mutatja, hogy eh, eltérés mutatkozik különböző területeken és a kapott megjegyzésekkel kapcsolatban számos területet azonosított be a bizottság, ahol további munkára van szükség. Tisztában vagyunk a e kérdések kényes jellegével, az ISDS is ilyen terület, de azt nem engedhetjük meg, hogy az ISDS-el kapcsolatos vita ugyan nagyon fontos, de nem tölthet be központi szerepet miközben olyan ambiciózus tárgyalási agenda áll előttünk. Ami a piacra jutást illeti a cikkek, szolgáltatások esetében a közbeszerzési eljárásoknál, illetve a nem vám jellegű akadályokat és a földrajzi eredetmegjelöléseket illetően. Ezek lesznek a középpontjában a vitáinknak, megbeszéléseinknek. Ezt a lehetőséget tehát ki szeretnénk használni arra, hogy előre lépjünk, haladjunk a tárgyalásokkal. Ami pedig az átláthatóságot illeti, azt hiszem, hogy ahogyan ezt már a bevezető megjegyzésemben, illetve nyilatkozatomban is megfogalmaztam, Üdvözöljük azokat a határozatokat, amelyek a tanács és a bizottság részéről érkeztek, és lehetővé teszik a nagyobb mértékű átláthatóságot, ugyanis erre óriási szükség van. A következő lépés, hogy a tárgyalási mandátum nyilvánosságra hozatalát, illetve ezt a nagyobb, fokozottabb átláthatóságot arra használjuk, hogy jobban kommunikáljunk az állampolgárokkal. A legutóbbi kereskedelmi tanácsülésen beszéltünk arról, hogy milyen szerepet tölt be a világos nyílt kommunikáció a társadalommal, hogy megmagyarázzuk a TTIP-el, az ISDS-el kapcsolatos információkat. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy csak így lehetséges egy tényeken alapuló, tájékoztatáson alapuló vitát folytatni, ha az emberek tájékoztatást kapnak, és tisztában lesznek azzal, hogy miről folytatjuk a vitát. Az a nyilvános felmérés is nagyon nagy szerepet játszik, amelyel feltárhatjuk azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak minket. Ami pedig a munkahelyteremtést és a növekedést illeti, bízom abban, hogy a TTIP valóban sok új munkahelyet és növekedést teremt majd Európában. Nagyon fontos ez ugyanis gazdaságunk, illetve gazdasági növekedésünk szempontjából. Az Egyesült Államok, de az Európai Parlament tanulmánya is, illetve az Európai Bizottság tanulmányai is mutatják, hogy milyen pénzösszegek érkezhetnek az európai gazdaságba évről évre hogyha összehasonlítjuk ezt, amikor Lettország csatlakozott az Európai Unióhoz, és a szabas kereskedelmi területhez, illetve a Vámunióhoz, voltak aggályok, hogy mi történik a lett gazdasággal, mi történik a munkahelyekkel, a növekedéssel a lett gazdaságban hiszen más európai országokkal, Európai Uniós országokkal is versenyeznünk kell. A vámhivatalnakok számára kevesebb munka maradt, kevesebb munkahely, de mindenki más számára pedig több munkahely, ezért azt gondolom, hogy a TTIP nagyon sok új munkahelyet teremthet, a háztartások számára pedig jólétet biztosít, ami a geopolitikai szempontokat illeti természetesen nagyon fontos azt látni, hogy az Egyesült Államokkal fennálló partnerségünk, stratégiai partnerségünk, transatlanti partnereinkkel nem csupán gazdasági szempontból, hanem geopolitikai szempontból. Hogyha megnézzük, hogy mi történik, mi zajlik az Európai Unió keleti határainál. Ha látjuk a világ különböző pontjain kibontakozott válságot, stratégiai és geopolitikai partnerségünket az Egyesült Államokkal és Kanadával magasabb szintre kell vinnünk. És amikor a TTIP kérdését megbeszéljük, főként Lettországban, amikor erről esik szó, akkor azt látjuk, hogy egy olyan világos helyzet alakul ki, amikor az emberek inkább támogatják a Kreml propagandáját, az orosz propagandát, az orosz rezsimet, a nem annyira nyílt vitát, hogyha így van, annál negatívabban állnak hozzá a TTIP-hez, és amikor a gazdaság és a geopolitikai összefüggésben nézzük meg a TTIP-et, az emberek inkább pozitívan állnak hozzá. Főként, ha a valós, tényleges információt megkapják, és megkapják a szükséges magyarázatokat is. Tehát az embereknek el kell magyaráznunk, hogy mi a TTIP, természetesen óvatosnak, körültekintőnek kell lennünk, saját érdekeinket kell védeni a tárgyalások során. És természetesen valamennyi szabványt tiszteletben kell tartanunk, hiszen e, szabályozásokat és szabványokat nem lehet elengedni, nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez teljesen nyilvánvaló. Azt hiszem, hogy ezek voltak a fő szempontok, amelyeket szerettem volna válaszként adni a ttip el kapcsolatos kérdésekre. Térjünk át akkor a további kérdésekre és örömmel hallottam egyéb kérdéseket is, hogy nem csupán a TTIP-el és az ISDS-el foglalkozunk, hanem elhangzottak kérdések, például a kereskedelem védelmi eszközről, illetve a jogalkotási javaslatról. 2014. novemberében a tanácsban lefolytatott vita megerősítette, hogy a kompromisszum kidolgozására van lehetőség. A lett elnökség csak tudomásul tudja venni a tagállamok hozzáállását ezzel az aktával kapcsolatban. A bizottságot felkérték, hogy a következő lépésekkel kapcsolatban gondolkozzanak el. Elnézést kérek, mondja az elnök, ez azt jelenti, hogy az elnökségük ezt a jogszabályt nem fogja megpróbálni keresztül vinni, hiszen ez az Európai Parlament számára kiemelt jelentőségű az Európai Unió kereskedelm politikáját illetően. A tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy egy javaslatot dolgozzon ki a következő lépésekre vonatkozóan, ezt meg fogjuk várni hogy a bizottság kidolgozza, benyújtsa javaslatát, és természetesen folytatjuk a munkát, és a tanácsban folytatjuk a megbeszéléseket. Erre a helyzetre ugyanis valamilyen megoldást kell találnunk. A közbeszerzési eszköz. Egy jogalkotási javaslat a tanácsban. Emlékeznünk kell arra, hogy a tagállamokat eléggé megosztotta ez a téma. A november 21-i tanácsülésen ezt megerősítették, a képviselőkkel is beszéltünk már erről. A bizottságnak tehát alternatív eszközöket kell majd javasolnia, ami a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó eszközre irányuló tárgyalásokat illeti. Kanadával kapcsolatban is elhangzott egy kérdés a szitával kapcsolatban, illetve az ISDS lehetséges megnyitásával kapcsolatban. A tanács álláspontja nagyon világos, a tárgyalások lezárultak, a szitát nem szeretnénk megnyitni, Ha szükséges, megoldást találhatunk erre, azonban a szitát nem lehet újra megnyitni, ugyanis, ha valaki a tárgyalásokat lezárja, akkor lezárultak a tárgyalások. Elhangzott egy kérdés Schulz úr részéről a szomszédsági politikával, illetve Ukrajnával kapcsolatban. Illetve az európai egységes hozzáállásról Oroszországgal kapcsolatban, illetve hogy milyen pénzügyi segítségnyújtást adhatunk Ukrajnának, illetve hogy azt hogyan használják fel. Emlékeztetnék arra, hogy hétfőn a külügyi tanácsban széleskörű vita zajlott Oroszországra vonatkozóan, és ami nagyon fontos, hogy nem tudjuk megerősíteni, hogy Európának egységes az álláspontja az oroszországi kérdéssel kapcsolatban. Az Európai Unió tehát egységes hangra törekszik, és a lehetséges tárgyalásokra összpontosítunk, hogy megoldást találjunk a kelet-ukrajnai válságra. Ami pedig a pénzügyi segítségnyújtást, illetve segélyt illeti, amelyet Ukrajnának nyújtunk, a tanács mindig kiemelte, hogy a óriási szükség van a reformokra Ukrajnában. Az ukrán kormány rendkívüli munkát végez, és próbálja kormányozni az országot ebben a válsághelyzetben. Nagyon kemény reformokat hajtanak végre, hogy küzdjenek a korrupció ellen, hogy megreformálják a kormányzati struktúrákat, hogy végrehajtsák a reformokat, amelyeket az Európai Unió fogalmazott meg. Tehát bízunk az ukrán kormányban, teljes mértékben támogatjuk a kormányt, és természetesen üdvözöljük azt a bejelentést, amely a bizottság és Juncker elnök úr részéről, aki január 8-án Rigában kimondta, hogy uniós pénzügyi segítséget nyújt Ukrajna számára. Nézem a jegyzeteimet, de mindenhol csak a TTIP-et írtam fel. Azt hiszem, hogy arra már válaszoltam. Érkezett egy kérdés a konfliktusos területekről származó ásványi anyagokról. Köszönöm, hogy ezt a kérdést is feltették, és nem csupán a TTIP-pel kapcsolatos kérdéseket. Szükségünk van hogy Szükségünk van arra, hogy egységes álláspontot, megközelítést dolgozzunk ki, egy működőképes megközelítést, amelyet az Európai Parlament elé is beterjesztünk majd. A tanácsban tehát már foglalkozunk ezzel a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekkel, és ez majd a trilógus elé is kerülni fog hamarosan. Azt hiszem, hogy ezek azok a fő témák, megjegyzések, válaszok, amelyeket a nagyon sokféle kérdésre adhatok, amelyeket kaptam önöktől. Szeretnék elnézést kérni, hogyha valami esetleg kimaradt, de nagyon sokféle kérdést kaptam, és természetesen érdeklődéssel várom, hogy folytassuk a vitát. A kereskedelem a tanács munkájában központi szerepet tölt be, az elnökség prioritásai között is szerepel. Ahogyan ezt említettem, és az aktív Európa a transatlanti kereskedelem területe nagyon fontos témája és eszköze annak, hogy egy versenyképesebb, elkötelezettebb Európát érvényesítsük. But stay in contact, in close contact. Köszönöm. Azt hiszem, tartjuk majd a kapcsolatot a különböző kérdésekben. And uh, yeah, let's work together to push. Dolgozzunk együtt találjunk megoldásokat, különösen a kereskedelmi védelmi eszközöket illetően. Minden jót, köszönjük szépen! Én is köszönöm, és remélem szorosan együttműködhetünk a következő hat hónapban és utána is. Thank you. Thank you. Okay. Uh, next. Next item is item 8. Trialogues. Nyolcas napi rendi pont, trialógus. Nagyon optimista voltam, és azt mondtam, hogy december 8-án lesz egy három oldalú tárgyalási második forduló, és hogy azon a soros elnökséggel ezt lezárjuk. Hát, nem így történt. A kóreperben nem sikerült elérni ezt. Volt egy blokkoló többség a tanácsban, úgyhogy most az optimista nyilatkozatomat vissza kell vonnom. Úgyhogy most meg kell várnunk, hogy mit tesz a tanács, erről most jelenleg semmit nem tudunk, hogy megfontolják-e újra, vagy újra kell kezdeni a háromoldalú tárgyalásokat. Mert semmit sem fogadunk el, amíg mindent el nem fogadunk. Nem fogadjuk el a kompromisszumot, ha ezt mondja a tanács, akkor újra kell kezdenünk. Ez volt a nyolcas napi rendi pont, jelenleg nincs több trialógus. Most akkor következne a kilences napi rendi pont, csak nincs itt az előadónk. Legalábbis nem látom. Úgyhogy a következő a javaslatom. Cseréljük fel a kilencest és a tízest. És akkor a 10 akkor én most két funkcióban vagyok itt, én vagyok az elnök is, meg az előadó is. Úgyhogy most tőlem fogják hallani, hogy a TTIP-et előkészítő állásfoglalás hogyan halad. Az előbb hallották a tanácsot, Itt az ideje annak, hogy felmérjük, hogy hogyan haladtak előre a tárgyalások. A 108-as cikk 4-es bekezdése szerint rendelkezésünkre áll az a lehetőség, hogy bármikor időközi értékelést végezhetünk a tárgyalásokról. Én pedig itt most meg vagyok róla győződve, hogy ezt meg is kell tennünk. Nem titok, az, hogy a közvélemény azt gondolja, hogy kicsúszott a kezünkből a tárgyalás menete. Nagyon sok kritikát hallunk, úgyhogy itt az ideje annak, hogy számot vonjunk, illetve hogy arra figyeljünk, hogy mi, mint a parlament vállaljuk a felelősségünket, és egyértelmű állást foglaljunk. Én azt mondanám, hogy ez egy új kezdet. Absatz 4 der Geschäftsordnung ganz bewusst auch deswegen. A 108-as cikk négyes bekezdésével azért élnék, mert a TTIP egy olyan téma, ami nagyon sok ember kedélyét borzolja itt a parlamentben, és nagyon sok más szakbizottság véleményét is figyelembe kell vennünk. Én azt szeretném, hogyha az egész házat bevonnánk ebbe. A többi szakbizottság élt a lehetőséggel, 13 másik szakbizottság működik együtt velünk, 13 állásfoglalást fogunk kapni, akik fölvették a kapcsolatot velünk. Én meg vagyok róla győződve, hogy éppen eleget beszéltünk arról, hogy miért van szükség egy ilyen kereskedelmi szerződésre. Én úgy gondolom, és ez a dokumentumban is szerepel, hogy a globális kereskedelmi kapcsolatok idejében élünk, ahol abban a terminus technikusban gondolkozni, hogy import-export, az nem elég, hanem ö, láncolatokban kell gondolkoznunk. Például az európai exportok esetében 40%-ban az importból származnak a bevételek. Bin ich der festen Überzeugung, dass es meg vagyok róla győződve, hogy ezért aztán nagyon fontos, hogy a globális gazdaságot lefedő szabályokat alkossuk. Úgyhogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy az EU és az USA közti kereskedelmi egyezményt úgy kell kidolgoznunk, hogy nem egyszerűen egy vagy másik fél érdekeit, hanem általában az állampolgáraink érdekeit kell, hogy szolgálják. Úgyhogy kizár dolog, hogy ne fogadjunk el egy kereskedelmi egyezményt, ha az a kereskedelmi egyezmény hasznos lehet. Nem szabad a normákat lefelé vinni, hanem maga szinten kell ezekről tárgyalni, annak érdekében, hogy a versenyképesség fokozódjon, minőségi legyen, és megmozgassa az EU gazdaságát. Természetesen a gyakorlatban is lépnünk kell. Ez egy nagyon hosszú demokratikus folyamat, mi, mint Európai Parlament érintettek vagyunk. Nem csak mi, hanem a nagy közönség is. Ezért közös érdek, hogy átláthatók legyünk, az állandóan emlé, emlegetett check and balances megvalósuljon, tehát ne egyes érdekcsoportok érdekét <laughs> vegyük figyelembe, hanem mindenkét. Sajnálatos módon kicsit későn került rá e, sor, hogy a TTIP mandátumot közzé tegyük, nyilvánossá tegyük, tehát megtörtént. Most pedig a tárgyalási dokumentumok is nyilvánosak lesznek majd, hogy mindenki hozzáférhessen. így például a szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlat is nyilvános lesz, mert ez nagyon érzékeny téma. Átláthatóság nélkül nem létezik demokrácia. Én így képzelem az ilyen témájú állásfoglalás előfeltételét, aztán majd meglátjuk, hogy milyen politikai irányba haladunk. Az állásfoglalást illetően a három nagy témával is foglalkoznék. Ez benne is van a munkadokumentumban. Az első nagy téma a piaci hozzáférés. A vámok És ha megnézzük az USA-t és az EU-t, hölgyeim és uraim, nyilvánvaló, hogy nem lehet aszimmetrikus az egyezmény. Bizonyos, nem annyira fejlett országokkal kötünk ilyen egyezményeket, hanem arról van szó, hogy az óceán mind a két oldalán a vám nulla legyen die Frage des marktzugangs bei öffentlicher Beschaffung, meine Damen und Herren, a piaci hozzáférés biztostása, hölgyeim és uraim, központi fontosságú. Minnyáján ismerik azt a problémát, hogy a szolgáltatásokat nem annyira akarja felszívni az USA a részünkről, illetve Németországban is, a szövetség államokban is vannak ilyen problémák, úgyhogy egyértelművé kell tennünk az álláspontunkat. Ami a szolgáltatásokat illeti, és a piaci hozzáférést, különösen az építészek és a mérnökök számára nagyon fontos, hogy tisztázzuk ezt a témát, hogy az európai ipar milyen ajánlatokat tud tenni Amerika felé. A második témakör a tarifa mentes együttműködés. Valóban magas szintű normákról van szó, megint csak nem szabad megengedni, hogy a normákat csökkentsük. Ha komolyan veszik ezt, akkor szerintem a tárgyások megmutatták az elmúlt másfél évben, hogy bizonyos területeken kölcsönösen el lehet ismerni a normákat, bizonyos területeken pedig nem. Például a crash tesztek kérdése. Az óceán mindkét oldalán meg tudunk egyezni ebben, és a személygépkocsi kereskedelem terén el tudjuk hárítani az akadályokat. Ami a vegyszereket illeti, ott már nehezebb lesz kiegyezni. A vonatkozó jogszabályok annyira eltérnek a két kontinensen, hogy közös normákról és elismerésükről nem lehet beszélni. Úgy kell fogalmaznunk mindig, hogy a nagy közönség ne érezze úgy, hogy nem látja át ezt a témakört. És ugyanakkor magas normákat biztosítsunk. a fogyasztóvédelem, az élelmiszerminőség, a szoftverek és hardverek minősége, amik nagyon érzékeny témák, ezt is biztosítanunk kell. A harmadik téma. Erről nagyon sok minden mondanak, nagyon sok szó esik róla. az egyéb szabályok kérdése. Különösen a beruházások védelme. Hölgyeim és uraim! Az állásfoglalásban nyilvánvaló, hogy lesz beruházásvédelem. Én meg vagyok rá győződve, hogy Európában szükség van a beruházásokra. és újra kell iparosítanunk a beruházásokkal. Az a vezérel, hogy a külföldi és belföldi beruházók ugyanazokat a jogokat élvezzék. Ez nem csak Európában kell, hogy igaz legyen, hanem Amerikában is. Erre vannak megfelelő jogi és igazságszolgáltatási eszközök, mind az USA-ban, mint Európában. Én személy szerint úgy gondolom, hogy bíróságon kívül nem kell eh, szót ejtenünk a beruházó védelemről, ezt jogilag kell megoldani. Az USA és Ausztrália között van egy kereskedelmi megoldás, szerintem az nagyon jó példa. És nincs bíróságon kívüli egyezkedés, és Európában, ahol Egyáltalán nem létezik a bíróság kívüli megegyezés lehetőség az amerikaiakkal kapcsolatban, az Írország. Úgyhogy egyértelművé kell tenni a beruházó védelmet, de biztos vagyok benne, hogy erről még nagyon sok vita lesz. Van azonban számomra egy másik téma, ami a szabályokat illetően fontos. Hogyha olyan normákat akarunk megszabni, amelyek nem egyének egyesek, hanem az népesség érdekeit szolgálják, akkor a munkavállalói jogokat és a környezetvédelmet biztosítanunk kell a fenntarthatóság. Szerintem nincs értelme annak, hogy olyan piacokat nyissunk meg, és biztosítsunk versenyképességet, ahol jó a bérezés, jók a tarifák, olyan területeken, ahol eleve tudjuk, hogy a régióban nem adottak a jogi feltételek és a bérezés. Tehát az alapnormák azok kell, hogy egyezzenek. Így értem, hölgyeim és uraim, ez egy olyan javaslat, amely majd egy állásfoglalással fog végződni, és azért mindezt, mert szükségünk van egy ilyen egyezményre, annak ellenére, hogy a hajót elmozdítsuk a zátonyról, és hogy a három említett témakörben előre haladjunk. Hölgyeim és uraim! Az állásfoglalást illetően a kereskedelmi partnerekkel szemben is meg kell fogalmaznunk elvárásokat. Meg kell, hogy állapítsam, hogy az elmúlt másfél évben az Unió nagyon sok gesztust tett, például a vámot illetően, vagy a közbeszerzéseket illetően, vagy a normákat illetően, az amerikai partnerek pedig nem voltak túl motiváltak. Bele kell vennünk az állásfoglásba, hogyha új kezdet akarunk, akkor elvárjuk az amerikaiaktól, hogy nagyobb lelkesedést mutassanak és iniciatívát, és reméljük, hogy az amerikai kongresszusban létrejön az úgynevezett Trade Promotion Authority. Ez lenne az első jel arra, hogy valóban komolyan akarják folytatni a tárgyalásokat. Egyértelmű, hogy nagyon sok a szkepticizmus, és azt, hogy közös normákat megfogalmazunk a Genfi uh, fényszórókra vonatkozó tesztelő központban például, hogyha ott eredmények születnek, és az amerikaiak azt nem fogadják el, akkor persze, hogy fölvetődik a kérdés, hogy akarják-e ugyanazokat a normákat. Novemberben a 29-es munkacsoport Genfben az autógumikat tesztelte, és az erre vonatkozó jogszabályokat megalkotta, de az amerikaiak erre nem léptek. Úgyhogy motivált tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy jó eredményeket érhessünk el. Ennyit szeretem mondani bevezetőként a munkadokumentumomhoz, és meg is adom a szót Äh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezt az előkészítő munkát. Teljes mértékben egyetértek. Előre elmondanám, hogy nem kell azzal számolni, hogy nem fogok mindennel, e, e, minden, hogy mindenek ellent mondok. De az utolsó mondataival mindenképpen mind a két oldalról meg kell, hogy legyen az akarat ahhoz, hogy elfogadjunk valamit. Ami mellesleg azt az elnevezést kapta, hogy Comprehensive Agreement. Jelenleg uh, nincs ez jelen az amerikaiak részéről, vagy hát nem annyira, mint az európaiak részéről. Alapvetően a néppárt támogatja a TTIP egyezményt. Szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a középtávú és hosszú távú terveket illetően abszolút szükségünk van erre az egyezményre. Sokkal inkább, mint rövid távú. Köszönöm szépen a szöveg előkészítését, de szeretnék egy dolgot hangsúlyozni. In der ähm, öffentlichen Meinung jetzt so rübergekommen ist als a közvéleményt illetően, és a parlament véleményét illetően. Még nincs jelentés a parlament részéről. Igazából véve még nincs parlamenti vélemény, majd kiformálódik ez a vélemény. Végül majd lesz egy parlamenti többségi vélemény. De, hagyd megyek el valamit, nekem nagyon sok éves itt a tapasztalatom a parlamentben. Nagyon sok állásfoglalást megéltem. Aztán jött a következő. Ugyanabban a témában, csak hogy pontosan ellenkező véleményt fogalmazott meg a parlament részéről. De most még itt nem tartunk még. Amit jónak tartok, hogy Ön úgy osztotta fel a témát, hogy minden egyes fejezethez ad egy pontos definíciót, és talán majd a részletekbe is bemehetünk legközelebb. Eine auch wiederum mehr grundsätzliche Position möchte ich hogy a jövőben majd módosítókat nyújthassunk be. Szerintem jó lenne rögtön egy összefoglalóban összefoglalni, de valahogy pozitívan, hogy mi az üzenete. Én úgy gondolom, hogy arra nem kell kitérni, valahol ezt uh, szerepel a dokumentumban, hogy mi az, amit nem akarunk az idő majd is megmutatja, hogy mit nem akarunk. Beispiel Landwirtschaft. Wir wissen alle, dass Landwirtschaft vom Volumen. Aztán a legkisebb részleteket illetően. Lehet, hogy ez kicsi részlet, de olyan részlet lehet, ami az állampolgárok számára a lehető legfontosabb, nevezetesen mi, az élelmiszerek. Ami a mezőgazdasági részt illeti. Azt, hogy egy ilyen egyezmény milyen előnyökkel járhat, nagyon fontos. Most nagyon nagy export többletünk van Amerikával kapcsolatban, ezt nem kevesen tudják. Ez azt jelenti, hogy azt mindenki tudja, hogy elárasztják az amerikai termékek az európai piacot, de azt nem tudja senki, hogy az európai piacok is elárasztják az amerikai piacot. Több részletet nem szeretnék mondani, a következő hónapokban majd szó lesz erről, és a jövőben majd beszélünk még arról, hogy mi az, amit meg kell reformálnunk, és hogy erről még legyen több vita, és így is úgy is majd többségi támogatást élvez valamelyik téma. 65%, 70%-i támogatás, én azt gondolom, hogy ez jó. A többiről meg majd beszélhetünk. Amit üdvözlök, az az új ütemterv. Nagyon fontos, hogy többségi támogatást élvezünk a parlamentben, az átdolgozott itt ütemtervét. Nagyon jónak tartom, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadó asszony Emma. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is én jelentéstevő vagyok és mindegyik frakció megvizsgálta ezt a kérdést, mielőtt ma ide jöttek volna. Nagyon örülünk ennek a tervezetnek, nagyon jól kiegyensúlyozott megközelítés, és azt hiszem, hogy ezzel mindannyian tudunk majd dolgozni, és, és valószínűleg sikerül egy előremutató megállapodásra jutni. A különböző frakciók nak a képviselőinek voltak szkeptikus megjegyzései, gondolatai a TTIP-vel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy erre figyeljünk most a tárgyalások jelenlegi állásában. Azt hiszem, hogy talán ha együttműködünk, akkor jobbá tudjuk ezt tenni. Az EU gazdasági növekedése szempontjából a TTIP nagyon fontos, de a gazdasági problémákat nem fogja megoldani az EU-ban, épp ezért az elvárásoknak ennek megfelelőnek kellene lenni. Minden esetre a kereskedelem megnyitása nagyon fontos, nem csak a tagállamok számára, hanem e, a világ más országai számára is. A kereskedelem nem fog mindent megoldani, de 120 milliárd euró további e, értéket tudna termelni, és ezt nem szabad alábecsülni. Amikor a globalizációról beszélünk, akkor a TTIP e lehetőségeit is figyelembe kell venni, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszon ebben eh, hogy olyan alkalmakat teremtsen, amely eh, egy jobban átlátható és egyszerűsített kereskedelmi rendszert hoz létre. Az átláthatóság és a szabályozási eh, koherencia nagyon fontos. És az Egyesült Államok megpróbálta megváltoztatni, ahogy mi ezeket a kérdéseket szabályozzuk az EU-ban, de erről szó sem lehet nyilvánvalóan mi a közértek érdekében próbáljuk, próbálunk szabályozni, ezt világossá kell tenni, és azt is, hogy hogyan fogjuk ezt megvalósítani. Azt hiszem, a felügyelet kérdését illetően fontos bevonni a nemzeti parlamenteket, e, és a működés hogyanját is velük kell e, megbeszélni, és ugyanakkor az Atlanti óceán másik e, oldalán a kongresszust is be kell vonni ezeknek a kérdéseknek a megoldásába. Nos, az ISDS kérdése az nyilvánvalóan nagyon vitatott majd erről holnap beszélünk, de minden esetre ez a befektető állam vitarendezési mechanizmus nagyon fontos, ugyanis az EU-ban is fontos a befektetés, a beruházás, de amikor az ISDS-szel foglalkozunk, akkor realista álláspontot kell vállalnunk, ugyanis nyilvánvalóan a beruházásokat illetően szükség van védelemre az óceán mindkét partján, de ezeket nem biztos, hogy garantálni tudjuk nagyon fontos, hogy a meghallgatás utáni ütemtervet betartsuk, és bevonjuk az érdekelt feleket, és átláthatóan tegy, végezzük ezt a munkát. Köszönöm szépen. And then, uh, Maritia, I guess. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, a jelentéstevőként elvégzett munkáját. Általános megjegyzéseim lennének, és mivel ez ennek a bizottságnak, szakbizottságnak a, a hatáskörébe tartozik a megközelítésünk lehetne néha proaktívabb, tehát elébe lennénk a problémáknak. Például az átláthatóságot illetően. Itt a kritikus hangokat is meg kell hallgatni. Nyilvánvalóan a TTIP-vel kapcsolatban vannak kritikus hangok, néha hangosan hallatják a hangjukat, de általánosságban keressük az átláthatóságot, nem csak a kritikus hangokkal kapcsolatban, hiszen ez a demokratikus folyamatnak része. Aztán a makrogazdasági ambíciókkal kapcsolatban, az ILO-val kapcsolatban azt mondta, hogy mivel mi is részei vagyunk a fenntartható fejlődésnek, és nyilvánvalóan a vállalati szociális felelősség szabályai és szükséges, de szerintem ezeket a követeléseket nem itt kellene megfogalmazni, ugyanis ha ezt nem tesszük, akkor a vita során eh, nem lesz világos, hogy mit kell megvalósítani, megváltoztatni. A tagállamok ugyanakkor világos mandátumot adtak nekünk, eh, hogy mit kell tennünk. Szeretném, hogyha a magánszektornak, eh, az üzleti közösségnek a szerepét jobban hangsúlyoznánk, és azt, hogy eh, mit jelent a kkv végszámára, hogyha a vámtarifákat eh, eltörlik. nyilván van, ezek eléggé alacsonyak, de hozha 20%-ra emelkednek, akkor az egy fontos kérdés, ugyanis a magánszektor az, ahol a munkahelyek teremtődnek ez persze nem azt jelenti, hogy a normákat alacsonyabbra tesszük, tehát ne felejtsük el, hogy a közszolgáltatásokat illetően miben állapodtunk meg. azt hiszem az is fontos, hogy ne csak, túl sokat szóljunk a szabályok harmonizációról, hanem az együttműködésről, a kölcsönös elismerésről, és a bürokratikus tehernek a csökkentéséről. Amikor szabványokról beszélünk, akkor a harmonizáció szó az félrevezető. Azt jelenteni, hogy lejjebb kell tennünk a lécet. A bizottságot is fel kellene eh, kérni arra, hogy a megfogalmazásokat illetően eh, eh, világosabb legyen, ugyanis a parlament szerepe néha nem az, amit a bizottság a megfogalmazásából értenénk. Az energiát illetően a piachoz való férre, hozzáférés nagyon fontos, láttunk már eh, McCain szenátortól eh, olyan javaslatokat, amelyek a piaci hozzáféréshez eh, nagyon nagy előrelépést jelentene, de ugyanis ez egy már ideje múlt törvény, és más EU-s tengeri szolgáltatások kérdése is nagyon fontos. Tehát az amerikaiakat is fel kellene szólítani arra, hogy figyeljenek arra, hogy mit szeretne a parlament, és hogy ezeken a tárgyalásokon ezek a kérdések is felmerüljenek. Ezek a tárgyalások nem csak gazdasági, hanem geopolitikai szempontból is nagyon fontosak. A világ nagyon fontos, nagyon gyorsan volt, változik, és szükség van egy szabály alapú kereskedelemre, számunkra ez Európában nagyon fontos, épp ezért ezt is meg kell említeni nagyon nagy elvárásokkal nézek elébe a közös munkának, és mi is megfogalmazzuk majd a tárgyalások állása kapcsolatában a véleményket. Köszönöm szépen, Pent. Köszönöm előadó úr és elnök úr egy személyben. Akkor, amikor a kolléga azt mondta, hogy örül, hogy együttműködhet veled, én csak csatlakozni tudok. Az a javaslat egyáltalán, hogy a parlament összefogjon és közös véleményt alkosson a TTIP-ről, az nagyon jó. A munka dokumentumban utalsz a dolgok állására, az új bizottságra, az amerikai kongresszusi döntésre. Úgyhogy a kérdés számomra az, hogy nézzen ki az új kezdet, ha ugyanaz a tárgyalási mandátum. Konkrét példa kell, konkrét adatok, hogy honnan indulna ki ez az új kezdet. Mitől lenne ez új? Szerintem ebbe bele kell gondolni, mert nagyon nagy a vita mind a 28 tagállamban és Amerikában is. Nagyon nagy a bizonytalanság. A bizottság, és hát különösen a tanácsnak az átláthatatlan tevékenységei az emberek nem tudják, hogy miről tárgyalunk, miről szól ez az egyezmény. Ez nem egy kereskedelmi egyezmény a szabványos értelemben véve, hanem ahogy a VTO volt főtitkára ezt megértette velünk, ez igazából arról szól, hogy a WTO jövőjének kulcsa, hogy a világ két legnagyobb piaca, az EU és Amerika, hogyan működik együtt. Természetesen a NAFTA is nagyon fontos, Kanada és Mexikó is. És nagyon fontos már most a kérdés, hogy Kanada és Mexikó majd hogyan akar részt venni a TTIP egyezmény megszületése után. Ezek olyan kérdések, amelyek mind a két kontinest illeti, ne féljenek, nem törőjük el a közösségi jogszabályokat, meg kell, hogy értsék hogy hogyan fog működni ez az egyezmény, és hogyan korlátozzuk a piacainkat. És a lehető legátláthatóbbá kell tenni a munkánkat, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor mi, mint új parlament nem védhetjük meg a pozíciónkat. Egy konkrétabb példa. Te azt mondod, hogy a TTIP a fenntartható gazdaság és a multilaterális kapcsolatok kulcsa. Itt a geopolitikus, geopolitikai feltételeket is figyelembe kell venni, Itt ezekre ki kell térni. Egyetértek veled, ez nem alternatívája a WTO-ban folyó tárgyalásoknak. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell, hogy szabályokat állítsunk fel. Amely a magáncégek, a gazdaság és a piacok nagy erőivel egyeztetve természetesen vannak a aránytalanságok a piacon. Úgyhogy itt arra kellene választ találni, hogy egy multilaterális világpiaci helyzeten egy kétoldalú egyezmény hogy oldhatna meg bármit. Aztán a szabályzást illetően. Marice már mondta, hogy nagy az aggodalom, hogy a jövőben hogy működik majd ez az egyezmény. Hogyan ismerhetnénk el egymás jogszabályzását? Ki dönti el, hogy melyik terméket melyik piacon milyen feltételekkel lehet megvenni, hogyha piacra kerülnek ezek a termékek. Most akkor a fogyasztónak kell tudni, hogy egy amerikai normák szerint piacra dobott terméket akar fogyasztani, vagy az amerikai piacon EU normák szerint előállított terméket. Aztán majd az dönt, hogy mi a jogi háttér keret. Ez dönt arról, hogy melyik termék mennyire lesz versenyképes. És ezt kell nyilvánvalóvá tenni. hogy jövőben érvényes jogszabályokat hogyan lesz jövőorientáltan kidolgozni. Nagyon röviden kitértél erre a dokumentumot, csak ezt nyilvánvalóvá kell tenni. Hogy a demokratikus, legitim intézményeknek megvan a saját történelme az Európában, és nekik megvan a saját szerepük. Ezt nem szabad megkérdőjelezni. Úgyhogy én most más kérdésekre nem akarok kitérni, mert azt hiszem, hogy holnap, meg majd a jövőben majd épp eleget fogunk konkrét példákról beszélni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Gianni. Merci. Köszönöm szépen. Hát ez egy nehéz kérdés. Egy állásfoglalást el, előállítani a transatlanti szerződéssel kapcsolatban, megállapodással kapcsolatban. Hogyha ezt közösen szeretnék elvégezni, akkor bizonyos módon, ahogy Pascal Lamy is mondta ma délelőtt, úgy az látszana, hogy egy ilyen megállapodás egyetlen szabályra alapozódna, és ez pedig a feleknek a megegyezése a legmagasabb szintű normákat illetően az egyik vagy a másik félnél nem arról van szó, hogy az egyik itt van magasan, a másik itt alacsonyan, és köztük kell valamit találni, hanem amelyik a legjobb, az fog győzni. Tehát mindenképpen a legjobb megoldást fogjuk választani. Lehet, hogy az állampolgároknak egy része ezt megérti egy olyan folyamatba való belépés, mint például a finanszározást illetően, hogy Európa és az Egyesült Államok között konvergenciát kellene a szabályok között elérni. Most azt kérjük az amerikaiaktól, hogy egy kicsit lépjenek vissza, mert ők már túl előre mentek, és mi nem vagyunk készek arra, hogy mi is kövessük őket. Ebben a szövegben vannak olyan dolgok, amiket jól fogalmaztak meg Például az audiovizuális szolgáltatásoknak a kizárja, azért, hogy, amikor az, hogy ne az ablakon keresztül menjen, amikor az ajtón keresztül nem tud. Aztán a közszolgáltatások kérdését illetően még lehet javítani az, a szövegen, de nem arról nincs szó, hogy kizárják ezeket. Nos, hát akkor most tudnánk-e konszenzust elérni? Lehet-e ilyen témában konszenzust elérni? Nem hiszem. A társadalomban is nehéz vitáról van szó, tehát épp ezért a parlamentnek világos álláspontot kellene képviselni az átláthatósággal kapcsolatban. Elfogadja a parlament ezt a jelentést, vagy nem? Az Európai Ombudsman jelentése, amelyben világosan áll, hogy az információhoz való hozzáférést ez veszélyezteti. Na most akkor az ISDS-szel kapcsolatban hallottam már, a véleményeket az ISDS ellen. De a szöveg viszont nincs ellen az ISDS-nek. Hogyha a transatlanti szerződés jelentős tárgyalója, tárgyalóját nézzük, akkor világosnak tűnik, az, amit itt felolvastam, tehát azt jelenti, hogy amit meg kell reformálni, azt meg kell reformálni. De amikor halljuk, hogy az Európai Ollámparkban 97%-a ezt visszautasította, és az osztrák kancellár is kemény véleményt fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, a parlament is, a szakszervezetek, a fogyasztói szervezetek, akkor nem mondhatja azt az Európai Parlament, hogy hát nem, igen, jó, de mégis, hát nem tudjuk, és a többi, hanem ezzel kapcsolatban világos véleményt kell megfogalmazni. A mezőgazdaságot illetően eh, egy kicsit rövid, hogyha így mondhatom Nyilvánvalóan a genetikailag módosított szervezeteknek a kérdésében tudjuk, hogy a piachoz való hozzáférés területén tudjuk, hogy a, ezekre milyen területeket szánnak az Egyesült Államokban, és milyeneket Európában, jóval kevesebbet Európában, tehát az európai, a mezőgazdasági modelleknek a kérdése az nem csak a genetikailag módosított szervezeteken keresztül nézendő. Ugyanakkor ne felejtsük el a személyes adatoknak a kérdését. Az Európai Parlamentnek a, az egyik állásfoglalásában felmerült egyszer a transatlanti tárgyalásoknak a felfüggesztése, hiszen azt mondtuk, hogy amíg az utasforgalmi adatok a kérdését nem oldjuk meg, tehát a szisztematikus kémkedésnek a kérdését nem oldjuk meg, akkor addig a parlament nem fog mellé állni. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. A fenntartható fejlődés kérdése is fontos, és ezért felmerül, hogy az Európai Parlament miért nem fejezte ki a véleményét egy, egy kötelező érvényű fejezetet illetően. Az amerikaiak ezt azt akarták, hogy egy a fenntartható kérdő, fejlődés területén egy több keretet állapítsunk meg, és végül a, a szabályozási együttműködést illetően. A kérdés az, hogy az Európai Parlament elfogadja-e, hogy mindegyik jogi aktus, amely a kereskedelemre hatást gyakorolhatna, most mindegy, hogy ez a régiók, a tartományok, vagy nemzeti, vagy szövetségi szinten van, ezeket mindegyik területen tanulmányozni kellene, a szabályozóknak véleményt kellene megfogalmazni és, és nyomást gyakorolhatnak az, a végrehajtó és a jogalkotó hatóságokra. Ez itt a demokrácia kérdése, és nekünk meg kell az állampolgárok nevében védeni a demokráciát. Köszönöm. Grazie, signor Presidente, grazie per... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a dokumentumot, ezt a munkadokumentumot. Mi az öcsillag mozgalomban szintén szeretnénk hozzájárulni ehhez. Jól lehet, nem értünk egyet az itt jelenlévők nagy részével. Először is szeretnék az ISDS-ről szólni, ugyanis számunkra a közvetlen demokrácia alapvető fontosságú, a konzultáció megindult egy konkrét céllal, gondolom, ami az volt, hogy összegyűjtsék a civil társadalom véleményét ezzel az aspektussal kapcsolatban, és gyakorlatilag az összes vélemény negatív volt, az állampolgárokat megdöbbentette ez az áradék, és hogyha a nép akaratot meghallgatjuk, akkor ezt tiszteletbe is kell tartanunk, hiszen miért kértük ki a véleményüket, hanem akarjuk tiszteletben tartani. Tehát egyszerűen ezt meg kell szüntetni. Ami pedig az átláthatóságot illeti, remélem, hogy ami itt elhangzik, nem csupán látszat és azt remélem, hogy a tárgyalások eredményeit valóban nyilvánosságra hozzák, tájékoztatják a parlamentet a tárgyalások alakulásáról, és hogy értesítik a civil szervezeteket, a szakszervezeteket, ugyanis az nem normális, hogy a lobbik monopolizálják a kapcsolatukat, a, kap- a tárgyalófelekkel fennálló kapcsolatokat. Ezért nagyon fontosnak találjuk, hogy egyre nagyobb mértékben kell foglalkoznunk azokkal a témákkal, amelyek foglalkoztatják az állampolgárokat is, mint például a GMO, illetve klónozott termékekkel való kereskedelmet. El kell mondanunk, hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatos előírásainkat az Egyesült Államokban alkalmazni kell, illetve figyelembe kell venni azt is, hogy a TTIP-pel csökkenni fog 30% körüli mértékben csökkenni fog a tagállamok közötti kereskedelem, ez pedig felváltja az európai államok és az Egyesült Államok közötti kereskedelem de ez a kereskedelem, ez az Európán belüli kereskedelem volt Európa egyik legfontosabb pillérje, ezt ne felejtsük el. Thank you very much. First... Köszönöm szépen. Először is magáról, magával a folyamattal kapcsolatban szerintem nagyon fontos ezzel is foglalkoznunk, hogy a jelentés esetében ne egyfajta második mandátumot dolgozzunk ki, tehát ne változtassuk meg a folyamat során a mandátumot, és nagyon fontosnak találom, hogy ezt a szöveget ne úgy dolgozzuk ki, hogy új piros vonalakat húzunk meg, tehát, hogy ezt megtehetik, ezt nem tehetik meg, ugyanis a folyamat során a játékszabályokat már nem lehet megváltoztatni. Inkább a folyamatról kellene szólnia a szövegnek, nem pedig egy új mandátum kidolgozásáról ról. Szerintem elég jó a szöveg. Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott szöveg ez. Vannak dolgok, amikkel nem tudok egyetérteni, de azt gondolom, hogy ez alapvetően egy kiegyensúlyozott szöveg, tehát megpróbál a folyamathoz magához hozzájárulni és nem akarja megváltoztatni magát a játszmát, ami szerintem nagyon fontos, és amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, ez a globális szabványok, globális normák témája hogyha az USA-EU szinten megegyezünk, akkor az globális normává alakuljon át. Én magam Csadó asszonya szemben jó dolgokat is látok ebben. Két vezető gazdaságról van szó, a legmagasabb, legszigorúbb normákkal rendelkező gazdaságokról. Hogyan tudnánk nemzetközi kötelező érvényű megállapodást kötni a kereskedelem terén. Hogyha ezt most nem használjuk ki, akkor még tíz évet várhatunk. Le fogunk maradni Kína és India mögött, őket ez nem fogja érdekelni. Most vagy soha. Ezért nagyon fontosnak találom a szövegnek ezen részét. Az MB bizottságban egyébként a TTIP állásfoglalásról is esett szó, és szerintem teljesen jellemző probléma az, hogy nagyon sokan foglalkoznak a TTIP-pel. Ez olyan tervezet, amiben arról beszélünk, amit nem akarunk. De ha nekünk kellene ezt a szöveget kidolgozni, akkor azt kéne hangsúlyoznunk, hogy mit akarunk ettől a szövegtől, mit várunk el, milyen teljesítményt. Az ISDS területén például hiányosságokat tapasztaltam. Szerintem foglalkoznunk kell azzal is, hogy mit várunk erről az ISDS-től, vagy például a beruházás védelemtől. Ugyanis szerintem a teljes vita során a vitarendezési mechanizmussal foglalkozunk, nem pedig a beruházás védelem lényegével. Tehát, hogy mit kell védenie, és mit nem kell védenie. Ez ugyanis a legfontosabb, leglényegesebb alapkérdés. Nem akarunk vitázni a törvényekről, hanem egyszerűen csak tiltsuk be a bíróságokat. Hát ezt ugye nem mondhatjuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szövegben azzal kellene foglalkoznunk, hogy mit akarunk elérni, nem pedig az, hogy mit nem akarunk. Hogyha azt mondjuk, hogy szigorú, erős védelmet akarunk, viszont azt mondjuk, hogy az ISDS nélkül. Ez megint olyan, mintha azt mondanánk, hogy van szükségünk törvényekre nyilván, de nem akarjuk a bíróságokat. Nincs szükségünk bíróságokra. Ezt az USA és az EU fejlett jogi rendszerében megoldható. Szerintem a jogi összefüggést illetően vannak előnyeink, azonban a helyi bíróságokat illetően, a bíróságok illetékesét illetően azért foglalkozunk ezzel. Bízunk-e mondjuk egy Mississippi állambeli helyi bíróságban? Nem mondhatjuk azt, hogy az emberek ezt nem akarják, mert mondjuk több mint százezren mondták azt, hogy nem akarják. Szerintem a konzultációban adott válaszok esetében a korábbi ISDS esetekhez hasonlóan nagyon sokan gondolják azt, hogy az e-mail postafiókjuk olyan, mintha egyszerű, random mintavételezéssel szűrték volna azt, hogy mit gondolnak a polgárok. Ez nem igaz. Nézzük meg az Euróbarométert. Az európaiak 58%-a gondolja azt, hogy ez jó, 25% gondolja azt, hogy nem jó akkor mondhatjuk azt, hogy hát igen, de az én e-mail postafiókom azért mást mutat, de szerintem nem helyes. Legyünk inkább pozitívak. Köszönöm. Köszönöm szépen, David. Thanks, Bernd. Normally at this stage you start by saying um, I'll be brief because we've had many ilyenkor szerint azt mondják az emberek, hogy rövid leszek, de, eh, és nem fogom elsmitelni, amit mások mondtak, én pedig most pont ezt fogom tenni. Először is, mielőtt kritikus hangokat ütnék meg, úgy hiszem, hogy egy jó TTIP e jó lenne Európa számára, a növekedés számára, a munkahelyek teremtés szemlés számára, és az EU, az USA mellett az globális standard állítószerv lenne. És ha ezt nem tesszük meg, akkor az késő lesz. Épp ezért ehhez szükség van egy jó TTIP-re. E Ami benne van ebben a dokumentum tervezetben kiváló, de ne felejtsük el, hogy három vagy négy különböző hallgatóságot célozunk meg ezzel a jelentéssel, és meg kell érteni, hogy ezt a jelentős, fontos üzenetet különböző embereknek küldjük. Az USA-val kapcsolatban világosnak kell tenni, világosá kell tenni, hogy a bizottság erősebb tárgyaló felé pozíciót kap, például a közbeszerzést illetően. Világosan kell tenni, hogy a szabadkereskedelmi egyezménnyel ez nem lesz kompatibilis. Aztán, hogy mi hiszünk a földrajzi jelzőkben, pedig az amerikaiak ellene vannak. Aztán mind a bizottság, mind az USA és tudjuk, hogy ez fontos, de ne felejtsük el, hogy ezek a magas vámtarifák továbbra is problémát jelentenek bizonyos árukkal kapcsolatban. Vannak olyanok, ahol ahol lehetetlenül teszi bizonyos száma, vállalatok számára, hogy exportáljanak az USA-ba. Különböző kollégák mondták, hogy a TTIP-vel kapcsolatban nem fogadhatunk el semmi olyat, amely korlátozná azt a szabadságunkat, hogy a közérdek nevében szabályozzunk. És, és hogy nem fogadunk el semmi olyan megállapodást, amely veszélyeztetné a fenntartható fejlesztési fejezetet, különösen az ILO megállapodást és az intézményeknek is világosá kell tenni ezt az üzenetet. A közvéleményt illetően ebben az állásfoglalásban meg kell említeni, hogy hallottuk a, be, a, a befektetők és az állam közötti vitarendezés kérdésében a véleményeket. Azok, akik ellene vannak az ISDS-nel, nem csak gombokat nyomogatnak, hanem 140 ezer állampolgár ellene van. És ez sokkal erősebb reagálás, mint, mint bármilyen más nyilvános konzultáció eredménye. Épp ezért a dokumentumnak világosá kell tenni, hogy ezeket figyelembe vegyük, vesszük nem szabad az, a közszolgáltatásokat, illetően sem veszélyeztetni ezeket a szolgáltatásokat. nem a szabályozási harmonizációt keresünk, hanem a konvergenciát, tehát az összetartást. Egyetértek Christopherrel, hogy a negyedik hallgatóság az a tanács, mert már másfél éve vitatkozunk a TTIP-ről, végre látnia kell a e, tanácsnak azt, hogy a tárgyalási mandatok nem olyan jó, mint e, korábban. E, nem azt akarom mondani, hogy írjuk ezt át, hanem hanem hogy jobban gazdálkodjanak ezzel a tárgyalási mandátummal. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy jó, jó, jó TTIP Európa számára és az USA számára is jó lesz, de Eh, az Európai Parlament vissza fogja eh, utasítani ezt, visszadobja, hogyha nem kapja meg azt, amit szeretné. A bizottságban vannak olyan, hogy eh, mit megmondják, hogy mit akarnak, de ugyanakkor a főigazgatóságon azt mondják, hogy ha visszautasítják ezt a rendeletet, akkor ez olyan, mintha atombombát dobnának le. Na, ezt azért ne vegyük figyelembe. Köszönöm. Eh, Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Akárcsak önök, mi is örülünk annak a munkának, amit elvégeztek Persze látjuk azt is, hogy nagyon összetettek ezek a kérdések. Az olasz költség, küldöttség az EPP-n belül mélyebb, mélyrehatóan tanulmányozta a különböző feltételezéseket a, a dokumentumban és az állásfoglalás kérdését is. Mindannyian úgy éreztük, hogy a TTIP egy jó dolog és a megállapodásnak a kérdése is egy fontos kérdés. De igazából a jelenlegi helyzetben különösen nagyon fontos. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne hangsúlyozzuk az átláthatóságot és az állampolgárok érdekét, hiszen ezeknek mindig első helyet kell elfoglalni ebben az állásfoglalásban. Ettől függetlenül úgy látom, hogy mindkét kérdésben eh, nagy előrelépést tettünk, hiszen a mandátumnak a eh, meghatározása megoldott több problémát. A parlament eh, ezeket a problémákat ugyanis korábban nem tudta megoldani, most viszont már jobb alkalma van ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. A kereskedelmi politika, kereskedelmi politika területén nyilvánvalóan mindig vannak olyan kérdések, amelyeket ellenőrizni kell, és részletesebben foglalkozni kell velük. Azt hiszem, hogy az állásfoglalás ilyen módon tudná megmagyarázni azt, hogy ezek a, ez a megállapodás miért kötődik. Nyilvánvalóan az ellenőrzéseknek vannak tagadhatatlan előnyei, és pedig a kereskedelmi és gyártási ágazatban 98%-a a az európai gazdaságnak KKV-kból tevődik össze, tehát nyilvánvaló, hogyha az üzleti ágazat nemzetközi, zib lesz, akkor egy olyan megállapodásokra van szükség, amely megerősíti a helyzetüket, és profitábilisíti teszi a tevékenységüket. 132 milliárd euróról van szó, e, ennyit ígér legalábbis ez a megállapodás ezeknek a vállalkozásoknak. Ezt pedig komolyan kell vennünk, ez a kötelességünk. A másik szempont pedig a szerepünk. E, való igaz, hogy e, cselekvésre kell felszólítani, például az EST DS-szel és a TTIP-vel kapcsolatban, és válaszokat is kell találni, Tudom, hogy az ISDS 150 ezren nem találják elfogadhatónak, de azért vannak olyan aspektusai, amelyek hasznos lehet. Hogyha demokratikusak akarunk lenni, eh, akkor nem akarjuk ezeket a kérdéseket marginalizálni, de eh, ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell tennünk ezeket az ellenőrzéseket. Az ISDS-szel kapcsolatban is meg kell vizsgálni, hogy milyen hatásai lesznek. Eh, tava, holnap ezeket a kérdéseket részletesebben is taglalom majd de tudunk 571 esetről, amelyek e, emellett törtek láncsát. A keleti országok közül sokan szenvedtek, e, csak 11 államban nyertek e, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és vannak olyan országok, ahol a külföldi befektetők ellen soha sem eh, tesznek, tettek eh, intézkedéseket, a, például a franciák, a britek és a többi. Egyetértek eh, a nagyon sok érvel, nem akarok mindegyiken keresztül menni, de az Olaszországgal kapcsolatban, legis, legalábbis a Made in Italy e, gondolattal kapcsolatban van egy kérdés. Az olasz vállalatok e, élelmiszeripari termelési forgalma ...24 milliárd eurót jelent e, évente. Ebből 3 milliárd az, ami Olaszországban készült. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontosak a mezőgazdasági termelés szempontjából a földrajzi jelölés. Ilyen módon tudnak csatlakozni a piachoz, és ezt nem lenne szabad eltorzítani. Az olasz tárgyalásokat illetően erre az aspektusra kellene koncentrálni. Obama elnök úr is említett valamit nem régen, hogy az vállalampolgárokat, a vállalkozásokat meg kellene védeni, és ez egymás kölcsönös egyismerésén kellene, hogy alapuljon. Tehát így tudunk előre löpni igazságosan. Nyilvánvalóan ebből következik, hogy a jogi aspektusokat, szempontokat is részletesen kell e, tanulmányozni, például a származás kérdését, és ezt hatékonyabban kell tenni, de ez az állásfoglalás, akár csak Kalin mondta, e, megfelel az általunk kitűzött e, célkitűzésnek, anélkül, hogy torzítana ezen a megállapotáson. Femóza úr. Oh, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. I promise only a one minute speech. Csak egy percben fogok beszélni. Én vagyok a liberális árnyéktele jelentéstevője ennek a témának. 11 vélemény létezik és attól tartok, hogy ebből kell egy karácsonyfát feldíszítenünk. Ami a TTIP-et illeti, a lehető legnagyobb mértékben az adatokra kell összpontosítanunk. Például tegnap egy monitoring csoportülésünk volt a bizottsággal, Matthias Jörgensen úr jött el, a közép-amerikai, illetve dél-amerikai országokról beszéltünk, és azokról a szabadkereskedelmi megállapodásokról, amelyek most folyamatban vannak, és elmondta, hogy Perúban több száz KKV létezik eh, Perúból és az Európa Európai Unióból, amelyek megkezdték már az export tevékenységüket, ennek a megállapodásnak köszönhetően. Tehát ez nem a multinacionális vállalatokat célozza, hiszen a multinacionális vállalatok tudják vállalni a vámköltségeket, hanem inkább arra törekszik a megállapodás, hogy a KKV-k számára lehetőséget, export lehetőséget biztosítson. Szeretném, hogyha ilyen jellegű információkat is kiemelnénk, és világossá tennénk a vitánkat ennek alapján. Köszönöm szépen, Jude! Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy a munkadokumentum nagyon jó áttekintést ad egy nagyon sűrű, nyilvános vitával kapcsolatban. Szerintem, amit nagyon fontosnak tartok új képviselőként, hogy a parlament álláspontját nagyon sok esetben az előző parlament fogadta el, és nagyon fontos, hogy a képviselőknek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy felülvizsgálják a parlament álláspontját a TTIP-el kapcsolatban, főként, ha figyelembe vesszük a nyilvános vitát. A munkadokumentumot illetően a ma délutáni szakbizottsági vitát, ha figyelembe vesszük, akkor a legfontosabb elemek számomra, és néhányat kiemelnék, az az, hogy korábbiakban is elhangzott, hogy kezdeményező kérésekkel álljunk elő parlamentként, például ha lesz, ha lesz olyan TTIP megállapodás, amelyet sikerül megkötni, akkor azt akarjuk, hogy az egyfajta aranyszabály legyen a fenntartható fejlődésre is összpontosítsunk, legyen ebben egy olyan rész, ami ezzel foglalkozik. És fontosnak találom új képviselőként, hogy az új képviselőket is vonják be ebbe a folyamatba, hiszen a mandátumot csak most, most hozták nyilvánosságra, és úgy gondolom, hogy a szöveg maga nagyon gyenge a fenntartható fejlődést illetően kötelező, végrehajtható ajánló szabályokra van szükség, és hogyha egy aranyszabály megállapodást akarunk létrehozni, akkor mindenképpen kell legyen benne egy fenntartható fejlődési rész, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban egyaránt fontos ez, beruházók felelősségére összpontosítsunk, illetve az OECD multinacionálisokra vonatkozó iránymutatását. Minden kereskedelmi tárgyalás során a bizottság ki akarja felejteni, meg akar feledkezni a fenntarthatóság, fenntartható fejlődésre vonatkozó vizsgálatról, különálló, független tanulmányokra van szükség. A bizottság részéről nem kaptunk még fenntarthatóságra vonatkozó hatástanulmányt, szerintem ez nagyon fontos lenne, a lehető leghamarabb nyilvánosságra kellene ezt hozni. A nyilvános vitának részét képezte az, hogy a TTIP tárgyalások milyen hatással vannak a világ más részeire, főként a fejlődő országokra és azon gondolkozom, hogy talán lehetne erre egy külön pont, hogy a parlamentnek mi a véleménye a TTIP, illetve más, világ más részeire gyakorolt hatására. Köszönöm szépen, Valesza úr! Köszönöm szépen, elnök úr! A ttip kapcsolatban két dolog mindig szóba kerül, úgyhogy kérem, hogy legyenek türelmesek velem ezekre szeretnék választ kapni. Mindig nagy lehetőségekről beszélünk, a növekedés, a vagyon növelése szempontjából, a geopolitikai előnyökről beszélünk, de végül ez egy kereskedelmi megállapodás, tehát a gazdasági előnyeit is figyelembe kell vennünk, hogy milyen gazdasági előnyökkel jár majd a polgárok és a vállalkozások számára az EU-ban egyre nagyobb mértékű aggodalom valósul meg azzal kapcsolatban, hogy a geopolitikai, globális kérdéseket részletesen megbeszéljük, azonban nem vizsgáljuk meg, hogy ez milyen költségekkel jár az Európai Uniós vállalatok számára. Két témát szeretnék tehát felvetni. Az egyik az energiaigényes termékek. Ezt vegyük figyelembe. Az Európai Uniónak nagyon magas szabályozói költségei vannak a villamosenergia területén, magas a gázára. A TTIP esetében pedig az USA-ból érkező import költségeket megszüntetjük, tehát akár negyede lehet a villamosenergia ára, náluk nincsen REACH, nincsen más szabályozás, és ezt gyakran kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy fejtse ki, milyen logika áll emögött, hogyan szeretne a nehézipari szektorral megbirkózni. Általános biztosítékokra is szükség van, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz azért, hogy a kártevőkre vonatkozó megállapodásról tárgyaljon, és az Európai Bizottság is biztosított arról, hogy az olcsó nyersanyagokra, olcsó nyersanyagokról van szó, amelyek az Egyesült Államokból érkezhetnek. Az ITRE bizottságban foglalkoztunk az energiaárak kérdésével. A TTIP eredményeként nem valószínű, hogy csökkennek az energiaárak. Ezért a szakbizottságunkat, illetve az Európai Parlamentet szeretném felszólítani, hogy az Európai Parlamenti állásfoglalásban legyen egy utalás, ami arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy egy minimális cselekvési tervet dolgozzon ki, hogy megbizonyosodhassunk arról, hogy van egy terv a TTIP keretén belül erre a szektorra vonatkozóan. Nagyon röviden szólnék még a vízum kérdéséről is, olyan országokból érkező személyek számára, amelyek az USA vízumentességi programjában nem vesznek részt. Ez nagyon komoly téma. Kétség nem fér hozzá, hogy az Egyesült Államok diszkriminál a üzletemberek, szolgáltatók, szakemberek között bizonyos közép-európai országok esetében, amelyek nem szerepelnek a vízummentességi programban. Az Európai Bizottság pedig ezt az aggályt figyelmen kívül hagyja. Azt hiszem nagyon világos a tanács tárgyalási mandátumából, ami az Európai bizottságbannak eh, mandátumot ad az úgynevezett négyes módozatú szolgáltatásokról való tárgyalásokra is. A bizottságnak tehát lehetősége nyílik arra, hogy a vízumkérdésekről is tárgyaljon. A bizottság megközelítése eddig nem volt kielégítő, ezért szeretném arra biztatni az Európai Parlamentet, hogy ezt a témát is vegye bele a szövegbe. Köszönöm. Agnes. Köszönöm szépen. Igen, Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. És én leszek a következő, aki gratulál önnek ehhez a dokumentumhoz. Szerintem ez nagyon hasznos. Nem csak a, hogy Jude is mondta, az új képviselőknek, hogy belefoljanak a TTIP-be, hanem Fontos tisztázni, hogy mik az aggodalmaink, és mik az előrelépések a tárgyalásokkal kapcsolatban. Különösen annak örülök, ahogy ön a szociális jogokat, mint a csomag részét emlegette, a rossz munkakörülményekről, amit mondott, azt külön köszönöm. És még mindig nem tudom, hogy az USA hogy fog lépni. A parlamentbe ellátogatott az amerikai nagykövet, aki azt mondja, hogy az amerikaiaknak könnyebben végrehajtatható munka jogi feltételei vannak, mint az európaiaknak, de nagyon örülök, hogy ez belekerült a dokumentumba. A szociális dömping kérdését szeretném megemlíteni, ezt nyilván meg kell akadályozni, mind a két kontinensen, és nagyon fontos az arany normák beállítása. Engem nagyon aggasztanak azok a hírek, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettől, ahol ők azt jelzik előre, hogy Európában nagyon sok munkahely elveszik majd a TTIP miatt. Úgyhogy nagyon örülnék, ha felszólítaná a bizottságot, hogy új adatokat tegyenek közé, hogy milyen hatása lesz a munkahelyekre a TTIP-nek. Mert Malmström asszony mindig azt mondja, így lehet legjobban újra teremteni a munkahelyeket. De erről meg kell bizonyosodnunk. Pontos adatokra van szükségünk, tényekre és számokra, és nem csak érzelmekre. Úgyhogy a számadatokat tisztáznunk kell. Köszönöm. Köszönöm, Prust úr. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy gratuláljak ennek a munkának a minőségét illetően. Lehet mindig kritikai véleményeket megfogalmazni, de e, egy ilyen érzékeny kérdések, e, kérdést nem volt könnyű összefoglalni de ez számunkra egy munka, alapot teremt a munkánkra, és épp ezért fontos, hogy az INTA bizottság e, ennek alapján el tud indulni ebben a munkában. Az európai választások során már ezek a kérdések e, nagyon érzékenyen e, érzékelt, érzék, érintették a közvéleményt, épp ezért voltak olyan képviselők, akik erre építették kampányukat voltak olyanok, akik ezt a e, szerződést akár e, e, karikírozták is. A nagyon fontos pedig ez az európai gazdaság szempontjá életképességének számáról, számára. Amikor számokat, adatokat említünk, akkor szerintem jobb, hogy nem tévedünk erre a területre, mert sokszor tévedtünk. Például a normákat illetően, a szabványokat illetően, és itt csatlakozom kollégánkhoz, ugyan ritkán történik ez meg nyilvánvalóan egy olyan megállapodást részesítek előnyben, amely számokra épül. Amikor az USA-ban jártam, akkor is ezt követtem. Hogyha sikerelne ezt az megállapodást elérni, hogy, és lenne egy közös szabvány, norma az USA és az Európai Unió számára, akkor ez hatalmas előnyt jelentene az, az ipari ágazatban ez 20-25 százalékkal magasabb versenyképességet jelenne. Aztán egy új indulási pontról is beszélt. Nyilvánvalóan lehet erről beszélni az európai intézményeken belül, de nem tudom, hogy ezt akarja az Egyesült Államok. Nagyon jól tudjuk, hogy az ő prioritásuk az, hogy ezt a csendes óceán térséggel minél hamarabb nyílbeüssük, hiszen az, Európa, az Egyesült Államok beli növekedés szempontjából mindenképpen szükségük van Európára. De én ezzel kapcsolatban nem feltétlenül osztom ezt a meggyőződést. Aztán van valami, ami zavar engem, nem akarok most az ISDS-ről beszélni, hanem sokat beszéltünk a nyilvános konzultációról, de úgy érzem, hogy a vállalatokkal való vitákat, a KKV-kkal való vitáknak nem adtunk elegendő teret. Hiszen megvan erre az óhaj, a szándék, a lehetőség, hiszen ők az első, a legfontosabb szereplők úgy érzem, hogy ők támogatnák ezt az ötletet, de nem igazán fogalmazzák meg a véleményüket. Önök beszéltek az ipari ágazatról. Szeretném, hogy ezt részletesebben tárgyalnák. Nyilvánvalóan az olyan kérdések, mint a kölcsönesség a piacon itt vannak olyan ágazatok, ahol nagyon éberen kell eljárnunk, nem csak az gépjárműiparágban, hanem a, a repülő ágazatban is. Például a boeing kapcsolatban nagyon éberen kell eljárnunk. Tehát nyilvánvalóan sokkal offenszívebben kellene ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk. Nem feltétlenül konszenzus, konszenzus kell elérni, de minél nagyobb lesz a e, többségi támogatás, annál inkább fognak bennünket tisztelni az amerikaiak. Ugyanis, hogyha, hogyha mindenki ugyanazon a hangon szól, akkor ez sokkal e, nagyobb eredményt fog elérni és Európa számára fontos, hogy tiszteletet teremtsenek magukkal szemben. Aztán végül vannak, van egy olyan kérdés, ami mind a vállalatokat, mind a lakosságot megnyugtatné. És pedig a kétoldalú megállapodás kérdése nem csak arról van szó, hogy aláírjanak egy ilyen megállapodást, hanem az is az, hogy tiszteletben is tartsák, ugyanis a múltban ez nem mindig így történt meg. Nagyon fontos azt világosá tenni, hogy mik lesznek azok az eszközök, amelyel tiszteletben tartatjuk ezt a megállapodást milyen retorziókat tudnak majd létrehozni azzal a fejlel szemben, aki nem tartja tiszteletben ezt a megállapodást. Tehát én többször is elmondom, hogy igen, mondjuk erre a megalapodásra, de Európának tiszteletet kell magával szemben ébreszteni. Jó? Köszönöm szépen, elnök úr. Bent Langa álmát én örömmel osztom meg. Tehát, hogy munkahelyek teremtődnek, beruházások, a gazdaságot erősítjük, a foglalkoztatási munkáltatói és munkavállalói jogok megerősödnek. Tehát ez nekem tetszik, de én azt hittem, hogy itt a TTIP-ről lesz szó. Ugyanis komoly kétségek merülnek fel a TTIP gazdasági hatásfokát illetően. Valóban teremtődnek-e majd munkahelyek? Mi lesz a környezettel, a szociális jogokkal? Tehát a kritikai megjegyzéseket figyelembe kell vennünk. Aztán az ILO véleményét aztán a szabályozási együttműködés kérdését. Ezek csak néhány azok közül a kérdések közül, amelyek fontosak. Ez a munkadokumentum nem a TTIP-ről szó, hanem idealizmus fogalmaz meg, és nekem ez tetszik, de azért szeretnék a TTIP-vel kapcsolatban javaslatokat hallani. Én így érteném az új kezdést. Végül Frenca asszony. Eh, Én egyetértek azzal, amit kolléganőm itt, aki a balomon ül, az imént elmondott, de szeretnék egy kicsit jobban részletekbe bocsátkozni az által említett témák tekintetében. Én magam is szeretném kihangsúlyozni az átláthatóság fontosságát tisztában kell lennünk azzal, hogy igen, történtek előrelépések az átláthatóság terén, a bizottság tett lépéseket ebbe az irányba, azonban ezeket a lépéseket azután tette meg, hogy hónapokon keresztül megtagadta a ttip el kapcsolatos átláthatóság teljesítését. Ez az előrelépés pedig még mindig nagyon hiányos olyan lépéshez, amely az ombudsman utolsó felhívása kapcsán történt, aki kimondta, hogy az alapjogok tekintetében nem valósulhatnak meg kivételek, ami a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférést illeti. Ezen kívül pedig az egységes szerkezetbe foglalt szövegeket az európai parlamenti képviselők rendelkezésére kell bocsátani. a TTIP-pel kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó szövegeket illetően, ami a tárgyalási forduló tartalmát illeti, illetve a bemutatott, benyújtott dokumentumot. Úgy találjuk, hogy ez a szöveg ahelyett, hogy nyilatkozna a TTIP-ről, inkább tartalmi kérdésekkel kellene foglalkozzon. Én köszönöm ezt a szöveget, amelyet benyújtottak, de azt hiszem, hogy ki kellene törnünk ebből a logikából ne mondjuk mindig azt, hogy ne aggódjanak, hogy ez vagy az nem szerepel a szerződésben. Úgy zárult le az olasz elnökség hat hónapja, ami a lavírozás hat hónapja volt. Dokumentumokra van szükség tehát, világos dokumentumokra, melyek kötelező érvényűek, az állásfoglalás szövegét illetően. Ez főként három dologra vonatkozna. Kezdjük azzal, ami propaganda tárgyát képezte az olasz elnökség során, ez pedig a Made in megjelölés. Amit láthattunk a jegyzőkönyvekből, egyszerűsíteni, illetve harmonizálni szeretnék a földrajzi eredet megjelöléseket, és végezni azokkal az ellenőrzésekkel, amelyek jelen pillanatban érvényben vannak a szektor különböző fázisaiban. Úgy tűnik számunkra, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fejezet csupán a jó szándékok listája, ez azonban nem helyes, kötelező érvényű pontokra van szükség. Konzultációs tanácsadó csoportról van benne szó. Ezért úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi aspektusok nem kerekedhetnek felül a társadalmi és környezetvédelmi szempontokon. Ami pedig az ISDS-t illeti, ott nagyon világosan fogalmazunk. Úgy tűnik számunkra, hogy az állampolgárok teljesen világosan és egyértelműen fogalmaztak. Ezt ki kell venni a szerződésből, és nem fogadjuk el, hogy csak kozmetikai változtatásokat eszközöljenek. A demokráciában ezt tiszteletbe kell tartani. Bizottság, Ignácio. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam, ezért most röviden válaszolok is arra, ami elhangzott. Nem hiszem, hogy az az én szerepem, hogy ma minden részre kitérjek, csak főtárgyalóként nagyon fontos számomra, hogy az Európai Parlament, amikor elfogadja ezt az állásfoglást, akkor állást foglaljon, hanem az is nagyon fontos, hogy az eddig felépült politikai nézetekre is kitérjenek számomra. Nagyon hasznos volt hallgatni ezeket az eltérő véleményeket. Lenne néhány megjegyzésem. David Martin már mondta, amikor az állásfoglalást elfogadjuk, nagyon sok véleményt fogunk hallani. Az egyik ilyen fontos szerv, ami véleményt fog alkotni, az az amerikai kongresszus. Én úgy gondolom, hogy a következő hónapok kritikusak lesznek ebből a szempontból. Nyilvánvaló, hogy hallották uh, Obama úrnak a State of the Union beszédét az év elején, és azt, hogy a kereskedelem területén nem sokára a kongresszus lép. Ez azt jelenti, hogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy figyelemmel kövessük, alapvető fontosságú a tárgyalási folyamat szempontjából. Általában a kongresszus a tárgyalások pontos célkitűzéseit fektetik le a Trade Promotion Authority segítségével, úgyhogy most is nagyon fontos, hogy ez a testület, amikor megkezdi a munkáját, akkor az Európai Uniós érdekekről mit gondolnak önök, a geográfiai feltüntetéseket, illetve más eu témákat is felvetettek. Nagyon fontos, hogy a parlament egyértelmű üzenetet küldjön, hogy proaktív módon hogyan ismertessük az érdekeinket. Ez nyilván a tárgyalások számára is nagyon fontos, de vigyáznunk kell arra, hogy nehogy egymást húzzuk le a kongresszus és a parlament ebben a folyamatban. tisztázunk egy dolgot. Vannak bizonyos elvek, amiket mindenképpen tiszteletben tartunk ezeken a tárgyalásokon. Ezek nem új dolgok, a parlament régen ezeket követi, és ahogy mondtam, én most nem akarok tartalmi dolgokba belemenni, de két dolgot azért mondanék. Az első, a szabályozó keretekről, amikor beszélünk, akkor nem engedünk a védelmi normákból Európa számára. Sajnálom, hogy Pascal Lamit nem hallottam délelőtt, de korábban ezt már megtettem, és egy dolgot tisztelni szeretnék. Ami a harmonizáció felé mutat, és nem sok ilyen minden van. A harmonizáció mindig csak egy magasabb norma felé hathat. Csak ez az opció nyitott az USA-val kapcsolatban. Aztán hagyd tisztázzak valamit. A szabályozó kereteket illetően az, hogy az Európai Unióban mi egymás társ jogalkotói vagyunk, ezt nem fogjuk kompromitálni. Minden nyilvános lesz, bár a legtöbb része már nyilvános ennek a folyamatnak. Átlátható lesz a jogszabályozási együttműködés, ez jó lehetőség arra, hogy az Európai Unió hallassa a hangját. Hagy mondjam el, hogy érdeklődve hallgatjuk a vitát, és szívesen eh, eljövünk ide ebbe a szakbizottságba. Feljegyeztük Valessa úr által hangoztatott kérdéseket, őt már többször is hallottam. Kérem, tegye lehetővé, hogy most ne kelljen választ adnom mert néhány kérdését majd még szeretnénk megvizsgálni, de foglalkozunk ezekkel. Úgyhogy csak azt szerettem volna elmondani, hogy szívesen együttműködünk önökkel az állásfoglalás előkészítésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák! Ignácio! Most aztán tényleg megerősödött bennem az a hit, hogy úgy járjon kell, ahogy ezt a munkadokumentumban jeleztem. Belegondoljunk mindenbe a jövőbeni állásfoglalás előtt, azért, hogy ez az egyezmény a teljes népesség érdekeit szolgálja, ne egyes egyének érdekeit. Ezzel tanúságát adjuk annak, hogy tárgyalás készek vagyok. Hölgyeim és uraim, 2013 májusában már akkor túlmutattunk azon, amit a mandátumunk előírt. És hát akkor most nem akarok ebbe belemen. Nem akarom azt mondani, hogy a mandátum az egy szentírás, de természetesen a parlamentben a globális piaci feltételek szabályait kell megteremtenünk. A teljes nép érdekeit szolgáló szabályozás nem egyesek érdekeit szolgáló, és az a három téma, amit én kidolgoztam, Önök több felvetést tettek, például az vámokat illetően, a piaci hozzáférést illetően, illetve a közbeszerzést illetően. A második témakör a nem a vámtarifamentes tárgyalásokat illetően, illetve a harmonizációt illetően. Itt nem a harmonizáció a lényeg, hanem a kölcsönös elismerés. Hogy garantáljuk azt, hogy a lehető legmagasabb normákat fogadjuk el. Én abban hiszek, hogy ez nem egy álom, hanem megvalósítható. Igazából én tudom, hogy amikor az ember játékot vesz, akkor szívesebben vesz amerikai játékot, mint a világ más régióiból származó játékot, úgyhogy példákkal is lehet ezt szemléltetni. Az ENSZ-et már említettem a 29-es munkacsoportjukat. Amikor a személygépkocsik visszapillantójáról, vagy a világító testekről van szó, ezeken a területeken is ellenőriznünk kell, hogy a Genfben hozott jogszabályok elfogadhatók-e vagy sem és hát nekünk kell a végén dönteni, hogy igen vagy sem. De azt nem engedhetjük meg, hogy a demokratikus, legitim módon választott parlament véleményét figyelmen kívül hagyják. A harmadik témakörben az egyéb jogszabályokat illetően nagyon különböző véleményeket hallottunk, de a beruházó védelme, ez mindenképpen fontos. Ennek ellenére meg vagyok róla győződve, hogy ez ISDS nélkül is menni fog ez, de majd holnap még beszélünk erről. Az igazságos versenyfeltételek, a fenntarthatóság kérdése. Valesza úr! Természetesen az egyéb rendelkezések között ott vannak a vízumszabályok is. Nyilvánvaló, hogy itt is az egyenlőség el van mérvadó. Említették azt, hogy az amerikaiakat kicsit meg kell mozgatnunk, rá kell kényszerítenünk az amerikaiakat, hogy szint valljanak, hogy készen állnak arra, hogy proaktívan lépjenek, vagy továbbra is így húzzák az időt, mint eddig. Tudnunk kell azt, hogy az alapján, ami ma elhangzott, megfelelő egyezményt tudunk-e aláírni. Az új kongresszusnak szint kell vallania, mert enélkül friss kezdet nem lehetséges. Ez egyértelmű üzenet. Hölgyeim és uraim, a lényeg az, hogy mi vagyunk a döntők abban, hogy elfogadjuk az egyezményt, vagy sem. Úgyhogy nagyon szívesen venném, hogyha nem kellene feltételes módban fogalmaznom, mert az számít, hogy mi mit akarunk. Aztán Ignáció és a többiek kezében van a tárgyalás, hogy mit akarunk. Vagy sikerül megállapodni, igen, vagy nem. És akkor majd elfogadjuk. Örülök az együttműködésnek, egyértelmű az ütemterv, az állásfogás első olvasatát, első tervezetét a következő ülésen vitatjuk meg. Aztán 13 szakbizottság véleményét kell meg fogalmaznunk, március 26, április 14, a következő időpontok, aztán május 6-a, 7-e szavazunk a szakbizottságban, majd Május 18 és 21 között a plenárison szavazunk erről, és akkor utána Ignáció tudja majd, hogy hogyan kell tárgyalni. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Kérjünk át a következő napi rendi pontra, a 9-es napi rendi pontra. Da geht es um die Frage von, der, von dem Import bestimmter egyes textiltermékek és azok importszabályozása. A módosító indítványok, mert holnap szavazunk erről. Kérem, maradjanak csöndben. Még nincs vége az ülésnek, mondja az elnök. Holnap szavazunk erről a témáról és megadom a szót a jelentéstevőnek, a Valessa úrnak 16 módosító indítvány érkezett. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint... Köszönöm szépen. 16 módosító indítványt terjesztettek be, ezek főként arra törekszenek, hogy a javaslatot pontosítsák, annak érdekében, hogy nagyobb jogbiztonságot és konzisztenciát valósítsanak meg, illetve arra törekszenek, hogy azokat a technikai hibákat korrigálják, amelyeket a tanács hát a javaslat tanács általi vizsgálata során észleltek. Konkrétabban a 7-es, 7-12-es módosítókról beszélek, ezek ugyanis a külső feldolgozási forgalomra vonatkoznak, ez a tanács rendeletével kapcsolatos. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy töröljék el azt az elavult jogszabályt, ami ezzel kapcsolatos. Azonban, ami az OPT-t illeti, amit még mindig használják, ezeket a szabályokat még érvényben kell tartani. Az elnökséggel és a bizottsággal folytattam vitát, és azt javasoltam, hogy ezeket a szabályokat a felülvizsgált, átdolgozott szövegbe vegyük bele, és nem pedig egy újabb mellékletbe, ez helyesebb megoldásnak tűnik, legalábbis a jogi megfogalmazási szempontból. Ami a módosítókat illeti, amelyeket Löpen asszonytól kaptam, az európai ipar nagyon világosan kifejezte, hogy a teljes mértékben, vagy egyáltalán, illetve részben nem kihasznált import engedélyekkel kapcsolatban világosan nyilatkozott. Én magam ezeket a módosítókat nem kívánom megszavazni. Aztán egy nagyon technikai jellegű javaslatot is kaptunk. Ahogyan megjegyeztem decemberben, az első olvasati megállapodásra készen állok, azonban előfordulhat, hogy tárgyalásokra lesz szükség. Holnap azt fogom javasolni, hogy a mandátumról is szavazzunk, és kezdjük meg a tárgyalásokat. Még egy dolog, a horvát változat, a horvát nyelvű változat a rendeletnek még nem készült el. Nagyon világosan nagyon egyértelműen okosan kell felkészülnünk a márciusi plenárisra, de úgy tűnik, hogy ez az átdolgozott javaslat szempontjából túlságosan optimista. A tanácsnak is ugyanez a problémája, és bízom benne, hogy a bizottság ezzel a problémával megbirkózik, és tájékoztat majd minket a fejleményekről. Végezetül pedig tájékoztatnám önöket arról, hogy az EGSB még decemberben pozitívan nyilatkozott ez, erről az átdolgozott javaslatról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők. Alicia. Köszönöm szépen. A viták során a szakbizottságban már többször ki tudtuk fejteni, hogy mi a véleményünk, de ez itt egy technikai jellegű szöveg, és épp ezért nagyon értékeljük azokat a módosítókat, amelyeket maga az előadó nyújtott be hiszen ezzel nagyobb következetességet szeretne biztosítani az egész szövegben, és megerősíteni a biztonsági intézkedéseket. Ezért mi támogatjuk a módosítókat, és elfogadjuk azt is, hogy Löpen asszony három módosítóját elutasítsuk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját és semmi okunk nincs arra, hogy ne kövessük azt, amit ő javasolt, egyetértünk a megkezületésével, épp ezért támogatni fogjuk. Köszönöm szépen, hogyha nincsen. Bocsánat, van még, Morál úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentést és a módosítókat. Ez a különböző textil termékek megtámogatásával kapcsolatos fontos gondolatok Oroszország és Észak-Korea esetében. Huszon egy százaléka a belorusz importoknak, 21 képvisel a belorusz import, és 7 százalékat az észak-koreai. 20 felhatalmazáson alapuló aktussal kapcsolatban szükséges lesz a felügyeletre, de nem kellene időkorlátokat rendelni a kvóták mellenni. Hogyha semki sem kér több szót, de a bizottság részéről szeretnének hozzászólni, vagy nincsenek? Nem, mégiscsak. Köszönöm szépen. Röviden. A bizottság el tud fogadni 13 módosítót a 16 javasoltból. A kettest, az ötöst és a hatos nem tudjuk elfogadni. Aztán technikai kérdés, amelyre az előadó is utalt. Említette, hogy a horvát verzió nem készült el. A bizottság nevében bocsánatot kell ezért kérnünk, de sajnos egy szerencsétlen helyzet alakult ki. A javaslat egy nagyobb csomag része, több átdolgozási és egységes szövegbe foglalt csomag ez a része a kereskedelmi saláta rendeleteknek. és a, ezzel a salátarendelet, tehát omnibus csomaggal kapcsolatban nincsen egységes szerkezetbe foglalt horvát szöveg. Ez bizonyos technikai problémáknak tudható be. A bizottság nagy erőfeszítést tesz ennek a problémának a megoldására, és a kiadványok irodájában dolgozó kollégák aktívan dolgoznak a kérdésen, és biztos vagyok benne, hogy az egységes szerkezetbe foglalt horvát szöveg nem sokára rendelkezésekre fog állni. Akkor ennek a szövegnek alapján egy horvát nyelvű változatot is elkészítünk, és a parlamenthez eljutatjuk, amint lehetséges. Ahogy a jelentéstevő is említette, az előzetes ütemterv az valószínűleg túl optimista volt, pontosan emiatt a hiányzott dokumentum miatt de, mint mondtam, a bizottság megteszi minden tőle fel, telhetőt, hogy ez, ezen a nyelven is meglegyen ez a változat. Jó, szeretne hozzászólni? Csak szeretném megköszönni a bizottságnak az együttműködést. Köszönöm szépen. Jó. Holnap majd foglalkozunk ezzel. Az utolsó napi rendi pont a 11-es a mai nap során ez pedig az Európai Energia eh, Biztonsági Stratégia. Az ah, előadó Helmut Scholz. Köszönöm szépen. ahhoz, hogy ezzel foglalkozzak ezek a témával, meg az állásfoglással, ahhoz elég nagy vitára lenne szükség ebben a szakbizottságban, mert ez egy elég nagy téma. Örülök annak, hogy esélyt kapok, hogy első eszmecserét folytassunk és megpróbálok reagálni a bizottságnak nagyon sok állásfoglalására reagálni, a frackinget illetően, az atomenergiát illetően, és megpróbálok nagyon sok olyan dologra kitérni, amit az ITRE állásfoglalásából eddig hiányolok vannak itt olyan témák, amik elég kritikai, sok kritikát kapnak. A mi feladatunk itt az, hogy a kereskedelmi politikai aspektusokra térek ki, de hagyj kezdjem egy idézettel. A világenergia tanács elnöke azt mondta, idézem, az egyre nagyobb bizonytalanság az egész világon jellemző az energiaellátás területén. A politika és a gazdaság számára 2015-ben éppen itt az ideje annak, hogy új innovációs stratégiákat és stratégiákat valósítsanak meg, új modelleket dolgozzanak ki, módosítsák a piaci módszertant. Ehhez a nemzetközi együttműködés, a kölcsönös szakértői együttműködés nagyon fontos az energia szektor részéről is. Minden hatodik ember ezen a földön energiaszegénységben él, nincs hozzáférés áramellátáshoz, és minden harmadik embernek nincs hozzáférése klímabarát fűtő és energia ellátó anyaghoz. Ezért nagyon fontos a partnerség kérdése. A bizottság teljes mértékben hiányolom az energiapartnerség kifejezést a dokumentumból. A 7-es, 8-as pontokról beszélek a bizottság szövegében. Igazából EU-centrikus vagy egocentrikus ez a szövege a bizottságnak. Különösen az energia területén pont azt próbáltam érzéketetni, hogy globális jogokról és globális szükségletekről van szó, és ellátási biztonságról. Az szegénység. Ez egy új jelenség Európában. Ez is hiányzik a dokumentumból. Ha energiabiztonságról beszélünk az EU-ban, a kontinensen, vagy globális szintéren. A globális partnerség ahhoz is szükséges, hogy az éghajlatváltozással felvegyük a harcot, ez biztosíthatja a békét is, a szén től való függés csökkentése, a második világháború utáni helyzet feloldása. Így aztán nagyon fontos a mi dokumentumunkban is, meg a bizottság dokumentumában is, hogy elkerüljük Oroszországnak, mint a függőség okozójának az említését. Nagyon fontos a keresletcsökkentés. Nagyon sok országban nagyon magas a fosszilis üzemanyagok importálása. nem eh, szabad eh, az energiahelyzetet alábecsülni. Január végén az állásfoglás tervezetet szeretném átadni hivatalos fordítatásra. Minden árnyék előadót meghívok, hogy a következő héten egyeztessünk, hogy az általán felsorolt pontokat hogyan vehetnénk bele az állásfogásba. Örülök az együttműködésnek és annak, hogy együtt ITRE és az INTA együttműködött. Köszönöm szépen. Köszönöm. Árnyékelődő, én vagyok. Kollégünk, kollégünk, uh, lieber Helmut. Kedves kollégák, kedves Helmut. Az energiabiztonság kérdése. Ez egy nagyon fontos dolog a kereskedelmi politikában. Egyrésztről a foszilis üzemanyagoktól való függést csökkenteni kell, illetve diversifikálni. De figyelembe véve az ipari termelést, azt, hogy a termelés hogyan változik, azt várják tőlünk, hogy egyre több energiaforrást keresünk, ez egy illúzió. Nagyon fontos az energia szükségletnek a csökkentése. Az energia hatékonyság, azt hiszem, hogy ezt nem domborítja ki a jelentés. Helmut az energiapartnerség. Az azt is jelenti, hogy a harmadik országokkal, különösen a fejlett országokkal való kapcsolatokban biztosítsuk azt, hogy azok a partnerek, akik a foszilis üzemanyagforrásoktól függnek, erre kitérjünk az egyezményekben. Az energiakülpolitikában a koordináció Nagyon defenzív. A 19. oldal a dokumentumnak erre jó példa. Néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon jó jogszabályjavaslat az energiapolitikával kapcsolatban. De akkoriban a tagállamok nem álltak készen arra, hogy közös energia külpolitikát valósítsanak meg, mert attól féltek, hogy a szuverenitásuk sérül, mert nem köthetnek külön-külön két oda egyezményeket. Most figyelme véve a mai helyzetet, a fosszilis energiaforrásoktól való függést, ennek az álláspontnak már semmi értelme hál' Istennek, egy revíziós kitétel is volt ebben a jogszabályban. Ennyit tudtunk elérni. Mi, mint EU, hogy kifelé hogyan prezentáljuk a partnerségünket, a, az közös energiapolitikánkat, itt valahogy javítani kell a helyzeten, eddig nem túl jól tesszük ezt. Aztán természetesen ide tartozik az is, hogy a közbeszerzés, a minőségi normák, a jogi keretszabályok betartatása. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Seinfeld úr. Köszönöm szépen. Számomra kétségtelen, és gondolom, hogy a kollégák is osztják a véleményeimet, hogy nagyon jelentős dokumentumról van szó az Európai Unió és a tagállamok számára. Ebben a dokumentumban olyan témával foglalkozunk, amely ma egy kulcsfontosságú kérdés az energiabiztonság kérdése. Ez egy nagyon fontos kérdés. A dokumentumban nagyon sok olyan téma van, amelyet lehetne még tovább elemezni, de épp ezért szeretnék néhány javaslatot tenni de némely javaslatom túllép az INTA szakbizottság hatáján. Épp ezért más bizottság ülésein is ezeket ismertetni fogom. Itt a saját szakbizottságunk hatáskörébe tartozó kérdésekkel fogok foglalkozni, amelyek hiányoznak a szövegből. Itt konkrétan arra gondolok, hogy az éghajlatpolitika kérdéseinek a figyelembe vétele fontos. Az energiaigényes iparágok kérdése nagyon fontos az Európai Unió számára. Az energiabiztonság a világ többi kereskedelmi kapcsolatában nagyon fontos, hiszen az európai ipar nem tud versenyképessé válni ezen kérdés taglalása nélkül. Utána a TTIP-ről, amiről ma nagyon sokat használ, hallottunk, is kell beszélni az Egyesült Államokkal való kapcsolatunkban. De nem csak velük, hanem foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mert a gázimport és energiaimportok eh, területén a korlátoknak a kérdése szintén beletartozik az energiabiztonsági területbe. Épp ezért a véleményben a, eh, a klienseink is eh, utaltak erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden szeretnék hozzászólni. Amikor energiabiztonságról beszélünk, akkor meg kell határozni pontosan, hogy ez mit is jelent. Számomra az energiabiztonság azt jelenti, hogy állandó ellátást kell biztosítani az otthonoknak és az vállalkozásoknak az EU-n belül, és biztosítani kell azt, hogy az EU, a kollektív EU érzékeny az energiaellátási kimaradásokra. Ugyanis, amikor, hogyha csak egyetlen ö, szállító van, hiszen hogyha egyetlen szolgáltató van, akkor, beszállító van, akkor ö, ettől függ ö, egy ország, és ez visszaélésre ad alkalmat ö, gazdasági vagy politikai okok miatt. Az ilyenfajta ö, ö, kockázat már is létezik, és egyre növekszik Épp ezért az egyes pont a legfontosabb. Meg kell próbálni az energiaforrásokat diversifikálni, és nem csak egy beszállítótól függeni. Az EU-nak pragmatikus álláspontot kell képviselnie, reális módon kell a lehetőségeket figyelembe venni figyelembe kell venni azt, hogy az energiapiacok területén mik a legutóbbi változások, például a drámai árváltozások az olajpiacon. Ez valószínűleg folytatódni fog így. Szerintem ez nem csak egy rövid távú jelenség, hanem olyan jelenség, amely mélye, amelynek mélyebb okai vannak, E, ugyanis új jelenségek mutatkoztak az energia színpadon. Épp ezért ezeket is figyelembe kell venni, és a kereskedelmi bizottságnak fontos, számára fontos, hogy a kereskedelmi szempontokat pozitív, támogató módon jelentesse meg. Három szempontot kellene megvizsgálni egy ilyen dokumentumban. Először segíteni kell az új piacok megnyitásában, az olyan hagyományos piacokon, mint az olaj és a gáz, vagy földgáz. És szerintem pont ez az a kérdés, ahol az előző eh, Európai Bizottság, a Barozó Bizottság kudarcot vallott. Nem eh, eh, érte el a céljait, nem nyúltak meg új populációk Közép-Ázsiában, Afrikában vagy a Kaukázisban. Tehát nem oldotta meg az európai energiaellátás problémáját. A másik probléma az, a kérdés az, hogy más források felhasználását kellene növelni. Nem csak a megújuló energiákról van szó, hanem más forrásokról is, például az atomenergia, a palagáz, tehát az, a kiegészítő energiaforrások. Persze ebben benne vannak a megújuló energiák is. Erre kellene koncentrálnunk. Végül pedig, de nem utolsó sorban, a kereskedelmi szakbizottságnak az a feladata, hogy el kell távolítani azokat az akadályokat, amelyek a e, forráskereskedelmet akadályozzák és stabil energiaforrásokat e, és termékeket kellene e, előállítani. Hiszen a mi feladatunk egy ilyen megállapodásnál az, hogy az energiaforrások piaci hozzáférését növelni, az átláthatóságot növelni a nemzetközi energiapiacokban, és ezen piacoknak az előre látható helyzetét is bele kell ebbe érteni. Öt ezért én ezt nagyon fontosnak találom, amikor energiabiztonságról beszélünk, vagy pedig az Európai Unió energiastratégiájáról. Köszönöm. Köszönöm szépen. az Európai Bizottságnak az a stratégiája, hogy ne, le, ne sajnáljunk semmit, kellene, hogy foglalkozzon az energiahatékonysággal, a megújuló energiákkal, és ezeket a célokat kellene nekünk is megcélozni. Az éghajlat változással kapcsolattal kapcsolatban egyetlen európai jelentésben sem fogalmazódnak meg ezek a kérdések. Tehát sem az innováció kérdése, sem a piacsal kapcsolatos gondolatok, nem foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, mint például a, a leginkább széndiokszidot termelő iparágak és a többi. Ugye beszéltünk arról, hogy több mint, négy, több mint 400 milliárd euró kívülről, euróban külföldről szerzik be a gáz vagy urán forrásaikat. Beszélhetünk a, az öbölbeli országok helyzetéről, ahol nem demokrációkról van szó. Ugye ne felejtsük el, hogy az utóbbi időkben, utóbbi napokban a sajtószabadság, a szólásszabadság kapcsán hogyan merültek föl. Tehát például Nigerben láthatjuk, hogy a gáz milyen szerepet játszik, vagy Oroszországgal az ukrajnai konfliktus kapcsán. Tehát lényeges célkitűzés az, hogy csökkentsük az energiafogyasztásunkat. Az Európai Unió 40%-os csökkentést mond, jelölt ki, amely 50%-kal csökkenteni a gáz behozatalt. De hát arról is el kell gondolkodnunk, hogy milyen fajta energiáról van szó, amikor amikor energiabiztonságról beszélünk, itt nem csak a palagázról van szó, hiszen a környezetet is védelni kell. Tehát vegyük bele ezeket a kérdéseket is a véleménybe, hiszen minél jobban takarékoskodjunk az energiával, annál kevésbé tesszük ki magunkat a különböző diktatúrák zsarolásának szeszélyeinek. Tehát sem a kanadai, sem az amerikai, palagáz, sem az orosz gáz ne befolyásolja a politikánkat. Köszönjük, Borelli úr. Grazie per la parola, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energiabiztonság keretében nagyon fontos számunkra kiemelni azt ezen első eszmecsere során, hogy melyek a legkényesebb aspektusai az Európai Unió energiapolitikának, hiszen itt a civil társadalom nagyobb szerepvállalására van szükség. Egyrésztről növelni akarjuk az energiahatékonyságot, illetve megfelelő beruházási szinteket, ennek pedig a Horizon 2020-ból, illetve a strukturális alapokból kell származnia, illetve a belső energiapiac esetében pedig a tagállamok koordinált erőfeszítéseire van szükség. Az egyéb intézkedések, mint például a dél-mediterrán energia folyosok sokkal kényesebb témát jelentenek környezeti hatásuk szempontjából. Úgy hiszem, hogy ezzel is kellően foglalkoznunk kell, figyelembe kell vennünk a helyi lakosság valós érdekeit, a környezetvédelem szempontjából. Nehezen magyarázhatjuk meg azt, hogy az energiabiztonság során ma például alapvető fontosságú környezeti eszközöket, vagyont, örökséget fecsérelünk el. A jogos tiltakozás a közvélemény részéről már egyértelmű az energiabiztonsági infrastruktúrák területén muszáj figyelembe vennünk a társadalmi és környezetvédelmi költségeit az ilyen befektetéseknek, a helyi közösségekkel széles körű párbeszédet kell folytatnunk, ha támogatást akarunk. Csak egy rövid kiegészítés azzal kapcsolatban, ami az imént elhangzott. Úgy gondolom, hogy nagyon világosan utalni kell azokra a kereskedelempolitikákra, illetve azokra a szerződésekre, amelyek folyamatban vannak, ahogyan elhangzott egyébként, amelyeket hamarosan el kell fogadnunk. Azt hiszem, hogy egy nehézség azért felmerült a konzisztencia megvalósítása területén a különböző szakpolitikai területek között. A javaslatban e stratégiával kapcsolatos javaslatban kiemelték annak szükségességét, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a fő Európai Unió szakpolitikák hogyan tudják támogatni, elősegíteni az alternatív energiákat, és javítani a hagyományos szektorokban az ipari termelés teljesítményét. Nézzük meg a napelemek helyzetét. ezt meg kellően figyelembe kell vennünk, hogyha képtelenek vagyunk arra, hogy konzisztensek legyünk a szakpolitikánk terén, nagyon nehéz lesz a közép vagy hosszú távú céljainkat érvényesíteni. Ezt a jelentéstevő is említette. Muszáj a véleményünkben kihangsúlyozni azokat a hatásokat, vagy legalább néhány hatást, ami például az olajárak változását illeti. Átfogóan kell tehát fogalmaznunk. Only two minutes, no? Hölgyeim és uraim, két percünk maradt. És még hárman kértek szót, úgyhogy mind a hárman röviden legyenek szívesek. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak, hogy egyáltalán létezik már egy ilyen dokumentum, de elég kiegyensúlyozatlan. Az ötös rész az energiaforrásokról. Véleményem szerint ide be kell -e vennünk, hogy melyik energiaforrástól mit várunk, hogyan biztosítja az energiabiztonságot, és mi az ára. Például sokkal többet beszélnek a nukleáris energiákról, és szinte alig a megújuló energiaforrásokról, hogy mondjak árakat is konkrétan. 35 cent kilowatt óránként, és kiló és 9 cent Ezzel szemben 4,5 centbe kerül szélenergiával előállítani ugyanennyi áramot. Aztán a környezeti aspektusokat sem veszük figyelembe. Amikor a nyersanyagok kinyeréséről van szó, a barna szény kinyeréséről például, szerintem itt még nagyon sokat kell tennünk, ha egy ütős dokumentumot szeretnénk. Köszönöm. akkor még egyszer emlékeztetnék, hogy ez a kereskedelmi szakbizottság, úgyhogy a környezetvédelmi aspektusokról nem itt szoktunk szót ejteni. DG Energy, Demur úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a szakbizottságban elhangzott eh, gondolatokat. Három területre lehetne őket osztani. Először is az energia biztonsági kérdés, amely most politikai kérdés, aztán a nemzetközi dimenzió és a kereskedelmi dimenzió itt a nemzetközi dimenzióban és ezeknek a növeléséről eh, hallottunk. Eh, ezzel az utóbbival kapcsolatban a megjegyzésünk. A, 2010-ben egy széles körű energiabiztonsággal foglalkoztunk, nem csak a beszerzés biztonságáról, hanem a fogyasztás csökkentéséről, a termelés növelése Európában, és a megújuló energiák fejlesztése. Ezek voltak azok az elemek, amelyek a beszerzési biztonság mellett szerepeltek. Ezt a nemzetközi szintére kell vetíteni, hiszen teljesen egyetértek azzal, hogy más helyeken kell energiaforrásokat találni, most mindegy ez, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna vagy új partnerek. Tehát ezeket a különböző, ezekkel a különböző dimenziókkal is foglalkozni kell. Tehát kell az energiabiztonsággal foglalkozni, de párbeszédes kell foglalkozni a fogyasztás csökkentésének a területén is ezek után szeretném megjegyezni, hogy számunkra nagyon fontos eh, ez, eh, a nemzetközi dimenzióban az önök támogatását is élvezni, különösen amikor az Energiaunióról beszélünk nagyon fontos, hogy a kereskedelmi és a nemzetközi eh, dimenziót is hangsúlyozzák őket. Szeretném megköszönni a résztvevőknek a hozzászólásukat, mindenki hazamehet. Um, a tolmácsok közül. it is related to a, lot of aspects. So not only the trade aspects, but energy security is of course also under commercial and international policy terms